Good afternoon, uh, dear colleagues from... Üdvözlök mindenkit! Tisztelt Libe és Ekon kollégák! Szeretnék mindenkit üdvözölni a mostani közös ülésünkre az Ekon és a Libe szakbizottságok között. Mint tudják, az elnökök érdekezlete úgy döntött, hogy a pénzmosás elleni irányelv és a pénzátutalásra vonatkozó irányelvre vonatkozó szövegek az 51-es cikk hatája alá tartoznak, azaz a két szakbizottság együttműködik az eljárásrend alapján. Nagy örömmel üdvözlöm az ülésünk társelnökét, Astrid Luling asszonyt. Köszönöm szépen. Nem vagyok én az Ekon elnöke, sem alelnöke, de ők mind eltűntek, úgyhogy a legidősebb tagot kérték fel, hogy ő legyen akkor a beugró elnök. Franciára váltok, mondja Ruding asszony. Nagy örömmel teszem ezt, hiszen ez egy rendkívül érdekes téma. A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése a témánk. Szeretnék én is gratulálni a négy előadónak és társelőadónak, kettő előadónak, azért, hogy előkészítették ezen kiváló jelentéseket, amelyekkel valóban sikerül majd előrelépnünk. Meg is adom a szót Karinz előadónak. Öt percben. Négy. 47 percet akart, de 4,7 percet kap. Merci, Madame la Présidente. Uh, dear colleagues, uh, I don't think any of us in this room uh, disagree. Kedves kollégák, gondolom senki nem vitatkozik azzal, hogy ennek az irányelvnek a célkitűzése olyasmi, amit mindannyian támogatunk. Az, hogy uh, a pénzmosást és uh, az adóelkerülést próbáljuk megnehezíteni, és eh, szeretnénk kiszorítani a bűnözőket a fősodorból, gondolom ez mindenkinek eh, támogatandó cél. Ez egy nagyon érdekes eh, dosszió egyébként. Nagyon örülök, hogy Sargentini asszony is itt van. Nagyon érdekes feladat volt, hogy két bizottság munkáját kellett összeegyes, összeegyeztetnünk, és két frakció munkáját a jelentés kapcsán. Tudja mindenki, hogy néha értékrendjüket vagy hangsúlyokat tekintve véleménykülönbség keletkezik a frakciók, különböző frakciók tagjai között, és ezért találom nagyon biztatónak, hogy meg tudtunk állapodni ebben a szövegben. Érdekes út vezetett eddig minden esetre bizonyos kérdésekben úgy gondolom, hogy jó kompromisszumot sikerült kialakítanunk. Négy témát szeretnék kiemelni, és a társelőadó szerintem ugyanezeket a témákat tartja fontosnak. Először is eredetileg nem a bizottságtól származott ez a gondolat, de az tényleges tulajdonosra vonatkozó információkra vonatkozik ez, vagyis hogy a pénzmosás elleni fellépésben Európában nagyon jó és nagyon szükséges, hogy legyen egy nyilvántartás, amely a cégek esetében a tényleges tulajdonosa vonatkozó információkat tartalmaz. A Lettország, hazám, olyan ország, ahol nyilvánosan interneten elérhető adatbázist tartunk fenn, a vállalkozások tulajdonosait tartja ez nyilván, de lehet, hogy XY a 49-es 9%-os tulajdonos, egy másik cég pedig 51%-ot birtokol, de nem tudjuk, hogy ki van az 51% mögött, mert lehet, hogy a másik tagállamban nem áll rendelkezésre nyilvános nyilvántartásokban ez az információ, mert másképp működik, mint nálunk a nyilvántartás. Tehát az, hogy összekapcsoljuk a nyilvántartásokat, nagyon jó elképzelés, hogy az illetékes hatóságok, mint az adóhatóság, a rendőrség, vagy akár más hatóságok hozzáférést kapjanak ezekhez az adatokhoz, akár a bankok is bizonyos mértékben, hogy fel tudják tárni, hogy ki áll egy bizonyos vállalkozás mögött, meggyőződjenek arról, hogy a tranzakció legális és jóhiszemű, és valóban oda kerül a pénz, ahová szándékozzák küldeni. Tehát nem az a vita, hogy egy ilyen nyilvántartás létrejöjjön-e, hanem az átláthatóság foka, amiben véleménykülönbség van közöttünk. Én azt szeretném, hogyha ez az átláthatósági fok azt jelentené, hogy a kötelezett cégek felkerülnek ebben a nyilvántartásba, és a tagállamok eldönthetik, hogy nyilvánosan vagy kevésbé nyilvánosan kívánják ezt működtetni. Ez azért fontos, mert az adóelkerülés szempontjából a kötelezetteknek van szükségük az információkra, de attól is lehet tartani, hogy nem csak az adó elkerülés elleni fellépésben lehet ez hasznos, hanem akár könnyebben tudják a bűnözők is megcélozni az áldozataikat. Azután van még egy dolog, amit szeretnék hangsúlyozni volna egy olyan lista, amelyet a tagállamok nyújtanak be, az a politikailag érintett személyekről. És ezt a bizottság koordinálná ennek a listának a működését. Ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaim, de úgy látszik, hogy nincsen jobb megoldás arra, hogy egy egységes nyilvántartást koordináljon valaki. Aztán a harmadik pont a kockázatbecslés. Nagyon fontos eszköz ez a pénzmosás elleni harcban, hogy ott fejtsük ki az erőfeszítéseket, ahol megvan a kockázat, és ne csak kipipáljuk a, az ellenőrzési pontokat, főleg, hogyha a tagállamok tudják, hogy hol vannak a kockázati pontok, a bizottság pedig egy nemzetek feletti kockázatbecslést végezne el. A negyedik pont az adatvédelem. Erről is már nagyon sok vitát folytattunk a két társjelentéstevővel. Nagyon fontos, hogy a jogszabály jogbiztonságot teremtsen az üzleti közösség számára. Az irányelv célja a bűncselekményekkel szembeni fellépés, és az adatvédelemre más irányelvek is vonatkoznak, amelyek egyébként melléktermékei ennek az irányelvnek, úgyhogy benyújtottunk néhány referenciát, hivatkozást más, más irányelvekre. Nagyon fontos, hogy ez az irányelv ne gyengítse az adatvédelmet, de ne is segítse a bűnözőket abban, hogy kikerüljék a jogszabályokat, vagy e, e, kikerüljék a törvényt. Ezért azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott tervezetről van szó, az általános megközelítésben remélem, hogy nem lesz közöttünk vita, és persze lehet, hogy lesz még vita azzal kapcsolatosan, hogy mennyire nyitott lehet, vagy mennyire zárt egy ilyen információs rendszer, és hogy milyen okokból. De abban ne legyen kétség közöttünk, hogy szükség van-e egy ilyen nyilvántartásra a tényleges tulajdonosokról. Szerintem ez nagyon szükséges. És nagyon sajnálom, hogy kifutottam az időből, minden esetre remélem, hogy megfontolják a szavaimat, és én pedig kíváncsian várom az önök véleményét. Köszönöm szépen, Karin Szúr. Sargentini asszony következik. Zal in het spreken. Köszönöm szépen, tisztelt elők, asszonyok, ha megengedik, akkor én most hollandul fogok hozzászólni. Kollégám, a társjelentevő Karinz képviselő már nagyon sok fontos kérdést kiemelt, úgyhogy a magam részéről néhány egyéb pontra térnék ki, és főként a saját álláspontomat ismertetném. Természetesen a nyilvántartás alapvető tényezője ennek a témának, és hát sajnálatos az, hogy az Európai Bizottság a saját javaslatában erre még nem tett javaslatot, inkább azt mondja, hogy a vállalkozásoknak a dolga az, hogy jelezzék, hogy érdekeltek a dologban vagy sem, és meghatározni nekik kell azt, hogy kívánják-e, hogy szerepeljenek a nyilvántartásokban, illetve milyen módon, úgy gondoljuk, hogy ez viszont veszélyes, és gyakorlatilag ez egyfajta jelzést szolgálhat a vállalkozások számára, aminek a révén úgy gondolhatják, hogy az adatok szabadon hozzáférhetőek lesznek, már pedig arra jutottam a részemről, hogy az a fontos valóban, hogy hozzáférhetőek legyenek ezek az adatok mindenki számára és így módon a társadalom, az újságírók, a civil szervezetek mind-mind legyenek jogosultak arra, hogy eldöntsék, hogy hozzányúlnak-e, megnézik-e, felütik-e a nyilvántartást vagy sem, és ha megteszik, akkor utána tudnak nézni az, hogy milyen a tulajdonosi összetétele az adott vállalkozásnak, ki milyen vagyonnal rendelkezik, és ez lehetővé teszi majd azt is, hogy ugyanakkor úgy lépjünk fel, hogy ö, lássuk azt, hogy milyen összeférhetetlenségek vannak, de úgy gondolom, hogy az adatok tekintetében a nyilván nosság hozzáférése nyilvánvalóan szükséges, miközben az egyéb adatok védelme családi szempontból például biztos. Hát gondoljuk arra, hogy az ENSZ is hasonló törekvésekkel fogalmazott a múltban Kofi Annan részéről többek között. Most pedig nézzük a továbbiakat. Amennyiben módosítjuk a rendszert és a különböző szabályokat, rendeleteket, akkor nyilvánvalóan a kockázat elemzésen kell, hogy alapuljon a feljárásunk. De mit is jelent a kockázat felmérés, a kockázatoknak a kezelése az adatok szempontjából, már pedig a LIBE szakbizottságban pontosan tudjuk azt, hogy akkor, amikor kockázat elemzést végzünk, akkor annak az alapja az kell, hogy legyen, hogy tudjuk, milyen rendszerek működnek ezek a rendszerek nem kell, hogy feltétlenül mindent átemeljenek az egyének, a magánszemélyek, a vállalkozások életével, életéből. Ahhoz, hogy működőképesek legyenek a rendszereink, mindenképpen adatvédelmi szabályokat kell érvényesíteni. Azaz, akár az ügyfelek, akár az államhatóság, akár a vállalkozások kellő mozgástérrel rendelkezzenek a tekintetben, hogy az a hatóság, amely az adatvédelemért felel, az képes legyen arra, hogy ellenőrizze az adatvédelemnek a helytállóságát. Ha például van egy ügyfél, aki akitől megtagadnak egy szolgáltatást, és nem tudja, hogy miért, az hagy fordulhasson az adatvételmi hatósághoz, hogy meg tudja miről is van szó. Nyilvánvaló, hogy nem akarunk itt segítkezni a bűnözőknek, de ö, vigyázat, arra azért szükség van, hogy azok a az EU-s polgárok, akik betartják az EU-s szabályokat és az egyéb törvényeket, azok védettek legyenek, és adott esetben a bírósághoz fordulhassanak, legyen lehetőség arra, hogy a jogaikat érvényesítsék a bíróságok előtt, már pedig ez akkor működik, hogyha mindenki betartja a törvényeket, az adatvételmi szabályokat. Nem szabad, hogy formai hibáságok, formaságok hiányossága miatt akadályoztassák meg a folyamat, kellő szabályokat kell ezek biztonság védelmére is kiépíteni. Éppen ezért a mi, szabály, mi ö, szövegjavaslatunk erre tesz javaslatot. Ha most megnézzük, mi történik Nagy-Britániában, akkor azt látjuk, hogy ott van egy olyan szolgálat, ö, amely értékesíti a személyes adatokat. Ezt el kell kerülni, mindenképpen ezt el kell kerülni, és ehhez arra van szükség, hogy kellő minőségű szabályozást állítsunk fel Európában, és Kárnész úr is, jó magam is, azt tartjuk fontosnak, hogy minden egyes tagállam legyen felelős a saját adatvédelmi jogszabályozásáért, a bizottságnak pedig egy globális szerepjuttassék, és a bizottság, az Európai Bizottságnak legyen az a feladata, hogy vizsgálja a koordinációt ezen kérdések tekintetében. Ez persze nem zárja ki az, hogy mondjuk egy szenegáli kikötőnek az igazgatója adott, akik akiről információkkal rendelkezünk, vagy más személyekről, azok is a védelmüket megtalálják. Ami pedig a jogalkotást illeti a pénzmosás tekintetében, ugye ez egy olyan szabályozás, amely bűnözők ellen irányul. És például előfordul az, hogy ugye nagyon nehéz pénzeket átutalni, általunk kevés ismert országok irányába, gondoljunk itt például Szomáliára. Ha ilyen eset áll elő, akkor például ugye arra is kell koncentrálnunk, hogyha nem ilyen úton módon, akkor egy más úton módon fogják megtalálni a diaszpora tagjai az illegális átutalásoknak az útját, módját. Például, de hát más esetekre is lehet gondolni. Két évvel ezelőtt oda jutottunk már, hogy a humanitárius szervezetek, akkor, amikor az éhínség felütötte a fejét, nem tudták kellő módon eljutatni a támogatásaikat. Szóval vigyázzunk itt a, a szabályokra olyan értelemben, hogy a pénzmosás, a terrorizmus elleni szabályok ne legyenek olyan merevek, hogy lehetetlené teszik azon pénz átutalásokat, amelyek jó célt szolgálnak, és e tekintetben mindenképpen el kell kerülni azt, hogy egyfajta ö, ilyen bűnszövetkezet alakult ki az árnyékban, a bankok tekintetében. Köszönöm szépen, és most az árnyék előadóknak szeretném megadni a szót, azoknak, akik jelen vannak és szólni szeretnének. Először az ECO, Ekon, utána pedig a Liber részéről hallgatjuk meg az árnyék előadót. Ideális esetben megpróbálom érvényesíteni a két perces felszólalási maximumot, de úgy gondolom, hogy engedékeny lehetek ma, mert van elég időnk, úgyhogy most Engel úrnak szeretném megadom a szót, megadni a szót, ő a Libe árnyékjelentéstevője. Kinga. Köszönöm szépen, Kinga és köszönetet mondanék a jelentés tevőknek is, az első felvezetőkért. Próbálom azt a fonalat felvenni, amelyet kollégám és barátom Krisztianis Karinz követett. Először is ugye a gazdaság és pénzügyi szempontok szempontjából eh, nézve a dolgokat, mit is látunk? Azt, hogy gyakorlatilag a jelenlegi gyakorlatnak a meghosszabbítással hatásával van dolgunk, nevezetesen. Az érintett hatóságok, legyenek érintve bármilyen témában is, legyenek képesek arra, hogy ki a gazdasági haszon élvezője valakinek, ennek úgy gondolom, hogy van értelme, és logikus fellépés ez a fajta vizsgálat, tehát hogy ki a haszonhúzó. De a hatóság fogalmát aláhúznám, kiemelem, mert hogy mindenképpen érintett, érdekelt intézmények, mármint a pozitív értelemben vett érdekelt intézményekre gondolok. Nincs. De semmilyen oka nincs, és nem lehet annak, hogy bárkinek adjuk meg azt a lehetőséget, hogy ő határozza meg, hogy ki a gazdasági kedvezményezete a folyamatnak. Márpedig megvan a kellő jogi alátámasztása is ennek a fajta érvelésemnek. Én ismerek olyan bíróságot, amely nem egyedüli Európában, és amely meghatározza azt, hogy a részvényes tulajdonlás tekintetében ki a részvény tulajdonosok, és ki kezében vannak a részvények. De azt meghatározni, hogy adott esetben egy gazdasági tevékenységnek ki a haszonhúzója, az rendkívül nehéz, sőt lehetetlenség. Tehát más ugye tulajdonosként jelen lenni részvényesként, és más haszonélvező lenni. pedig rengeteg olyan bíróság létezik az európai országokban, ahol a jogalkotási eszközök nem képesek megkülönböztetni ezt a kétfajta kategóriát. Éppen ezért túlzás lenne, úgy gondolom, hogy ha itten a szabályozás túlmenne az adott körön. Tehát itt mindenképpen hatóságokról kell, hogy beszéljünk, illetékes hatóságokról, olyan hatóságokról, amelyek képesek minden eszközzel rendelkezni ahhoz, hogy az általuk birtokolt információk alapján meghatározzák, hogy ki a haszon élvezője az adott gazdasági műveletnek. Úgy gondolom, hogy ez lett megalapozott, más megoldás viszont nem az. Rödi, röviden most a practically exposed persons ekkel kapcsolatban. Tudják, az, hogy ők külön bánáspontnak vannak alávetve, ez egy olyan fogalom, ami nem politikai kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik, hanem ahhoz, hogy olyan személyekről van szó, akik a korrupciós kitettségük miatt kell, hogy szerepeljenek e tekintetben. Na most az én országomban a családjuk ö, is, és az egész családtag a, a tág értelemben politikailag kitetnek minősíthet, mert hogy önkormányzati tagok, a családtagok adott esetben. Úgyhogy semmiféleképpen ez a fajta ö, politikai szereplésük nem teszik érdekessé a korrupciós folyamatok tekintetében. Viszont mondjuk egy kikötőnek az igazgatója és állami vállalkozásoknak általában a vezetői, tehát szélesebb értelemben, ők, ők kitörtek, jól lehet politikanak, ők nem jönnek számításba ezen jogszabályok alapján legalábbis a jelenlegi jogszabályok alapján. Úgyhogy e tekintetben azt mondanám, hogy hasznos lenne egy módosítót beterjeszteni, amely lehetővé teszi azt, hogy célzottabban fogalmazok meg ezeket a köröket. Ugyanis vannak önkormányzati barátaim, férfiak, akiknek a feleségei ö, most ö, adott esetben meg kell, hogy indokolják, hogy miért nyitnak ők bankszámlát egy adott banknak, bankban, és úgy gondolom, hogy ez már végképpen és mindenképpen végképpen túlzott felépés. A kockázatokról. A risk assessment, a kockázat értékelés persze fontos és nélkülözhetetlen, de úgy gondolom, hogy itt is túlzottak a dolog például úgy tekinteni, hogy van egy, van egy ö, szerencsejáték, most lehet ez online típusú, vagy más típusú, szóval mindegy, ö, valamilyen játék, ilyen szerencsejáték, vagy fogadásjáték, mint ahogy például ez az angol országban elterjedt a lóversenyekkel kapcsolatosan, szóval ezek mind-mind olyan tevékenységek, mondják egyesek, hogy amelyek lehetővé teszik a pénzmosást. Én ebben nem vagyok ennyire biztos, úgyhogy úgy gondolom, hogy a tagállamoknak a feladata lenne az, hogy áttekintsék, hogy van-e e tekintetben kockázat vagy nincs. Az adatvédelemmel kapcsolatosan, tisztelt elnök asszonyok, azt mondanám, hogy ez a rendszer, amely szerint a jelentéstevők azt mondják, hogy nem specifikus eljárásról van szó, hanem inkább ezt utaljuk máshova, szóval ez lehetővé teheti azt, hogy átfedésekbe ne kerüljünk, redundanciával ne szembesüljünk. Köszönöm szépen. Ennél köszönöm szépen, nagyon izgalmas volt az ön hozzászállása, és nagyon világos is. Most pedig a szót az árnyék nevüknek kell, hogy megadjuk az Ekon szakbizottság részéről. Peter Simon ő az, aki megkapná a szót, de ő nincs itt, úgyhogy Klevász, hogy kapja meg a szót. Peter Simon. Tisztelt kollégák, Péter Simon szeretne elnézést kérni, amiért nem tud már jönni a mai ülésre. Más korábbi elfoglaltsága miatt. De üdvözli ezt a jelentéstervezetet, és köszönetet mond mindkét előadónak az elvégzett munkájáért. Örül annak, hogy néhány aggája, amit ő maga felvetett, az előkészíti, az Econ vélemény előkészületei során és ezzel kapcsolatban velem együtt módosítókat be is nyújtott, hogy ezeket figyelembe vették a szövegben az új tervezetben. Különösen az, hogy nincsen közös európai kockázatbecslés a bizottság eredeti javaslatában, és nincsen megfelelő utalás az EU szintű ö, vállalati nyilvántartásról, amiről már többször beszéltünk, és tájékoztatást kell adni a gazdasági haszonélvezőkről is. A közös piacban bizonyos tekintetben közös nevező létezik a pénzmosással kapcsolatban. Ezért tehát a bizottság által végzett kockázat elemzést egy évvel azon belül kell elvégezni, hogy ezen jogszabály hatályba lép a közös kockázatok miatt, és a tagállamok értékelésére lehet hagyatkozni. Másodszorban, amit szeretnénk javasolni, a gazdasági tulajdonlás és haszonélvezés kérdéséről. Itt nem csak a pénzmosás elleni küzdelemről beszélünk, hanem az adóelkerülésről is, és az adócsalásról. Tehát Egyértelműen be kell azonosítani a gazdasági haszonélvezőt, és nyilván kell tartani a tagállamokban nem csak a tőzsdén jegyzett vállalatok, hanem minden vállalattípus esetében. Más jogszemélyek, például alapítványok és más szervezeti felépítések, például a trösztökre is ki kell ezt terjeszteni, és valahogy európai platform keretében hozzá kell tudni jutni ezen adatokhoz. A bizottság a javaslatában nem tükrözi a kockázat alapú megközelítést, és ezzel kapcsolatban szeretnénk módosítást benyújtani. A szöveg egyelőre csak annyit jelent, hogy megerősítsék a vámügyi eljárás keretében az eljárásokat. Nos, vannak már tagállamok, ahol vannak szabályok a pénzmosás tekintetében, és ahol ezt elmarasztalják, például a kötelező befizetés bankszámlára, és nem pedig készpénzfizetés egy bizonyos küszöb felett, vagy korlátozott hozzáférés az információhoz egy lottó nyeremény konkrét összegével kapcsolatban. Nos, ilyen esetekben nem lehet egyszerűen csak egyszerűsített due diligence alapján a tagállamnak eljárnia, hanem kötelezni kell a társaságokat arra, hogy a due diligence eljárás alapján járjanak el. Tehát mindenképpen kockázat alapú elemzése van szükség. Ugyanakkor a bizottságot megfelelően tájékoztatni kell. A pénzmosás elleni küzdelem ellenére úgy tűnik, hogy a valós világban mégiscsak elég elterjedt a pénzmosás. Ezért nem csak a közös kockázatot kell felmérni a bizottságnak, hanem meg kell néznie, hogy az egyes tagállamokban mennyire tartják be az irányelvet. Ahhoz, hogy jó munkát végezzünk, nagyon fontos, hogy a tagállamok a bizottságot évente tájékoztassák arról, hogy milyen lépéseket tettek, azért, hogy beazonosítsák, hozzáférjenek, megértsék és csökkentsék a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozási kockázatokat, amelyek őket érintik. Péter benyújtja majd a módosítóit ezen feljegyzés alapján. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Boszkort kollégának adom meg a szót. Aan de beide rapporteurs voor Köszönöm szépen. Szeretnék én is gratulálni a két előadónak ezen kiváló jelentésért. A nyilvántartás kérdése mindenképpen előrelépés lesz, nagyon fontos előrelépés, hogyha létrehozzuk ezt a nyilvántartást. Úgy gondoljuk, hogy nyilvánosnak kell lennie, nagyon fontos, tehát hogy a nyilvánosság hozzáférhessen, aztán persze meg kell határozni, hogy milyen keretek között kell ezt a hozzáférést biztosítani, gondolom az előadók között kell megállapodni, de úgy gondoljuk, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség. Ezen kívül szeretnénk egyértelműen kimondani, hogy megfelelő egyensúlyt kell kialakítani egyrészt a, az adatvédelem, tehát a személyes életvédelme, a személyi részletek védelme, és másrésztől pedig a pénzmosás, pénzmosás elleni küzdelem között. Úgy gondoljuk, hogy a jelentésben célszerű egyértelműen beszélni az FIU-król. Nagyon fontos, hogy megfelelő pénzügyi eszközökkel rendelkezzenek a hatóságok, hogy ezt a feladatot el tudják végezni, hiszen az pénzügyi információ egységeknél erre szükség van. Ezen kívül, ami az adócsalást illeti, mi is ez pontosan? Nagyon különbözőek a tagállamok definíciójára vonatkozóan, ezért érdemes lenne egyértelműben meghatározni, hogy milyen szabálysértésről beszélünk adóügyekben és talán érdemes lenne jobban harmonizálni itt a kérdést. Nem tudom, hogy mi a véleményük erről. És van még egy kérdés, amivel kapcsolatban már korábban szót kértem, az internetes szerencsejátékok kérdése. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos és helytálló, hogy külön odafigyeljünk az internetes sportfogadásokra, hiszen hogyha azt látjuk, hogy sportfogadási csalások esetén nagy kihatásai lehetnek ennek a, az eredményekre, és éppen ezért jó lenne, hogyha az ilyen jellegű pénzmosást is el lehetne kerülni. Jó lenne ezzel kapcsolatban egy tevékenységet elindítani. Ami pedig az Európollal kialakított együttműködést illeti, a bizottság eredeti javaslatában tartalmazott szöveget visszavonták, ami számomra meglepő, hiszen a Koreper a pénzügyi információs egységekkel, az FIU-kkal a pénzmosás elleni küzdelemben együtt lépnek fel. Tehát miért akarjuk őket kivonni ebből a jelentésből, nem értem. Nagyon szépen köszönöm. Most a szót az árnyék jelentés tevőnek kellene adjam az Alde nevében, de sajnos nem látom a teremben. Kérdezem az áldésektől, hogy van-e valaki, aki helyettesíti őt. Úgy tűnik, hogy nem. Akkor Gál, azt önnek adom meg a szót. Nincs itt a Lébe árnyék tevője sem, az Alde részéről, Watson asszony. Akkor Gigold úrnak adom meg a szót, a Ekon szakbizottságnak, aki a zöldeknek az tövője. Just uh, very quickly. Csak nagyon röviden. Ami ezt az irányelvet életi hangsúlyoznám, hogy nagyon is támogatjuk azt az elképzelést, hogy nyilvános legyen ez a nyilvántartás. Mint ahogy Karin úr is elmondta, szerintünk sem jó elképzelés a tagállamokra hagyni ennek az eldöntését, hiszen akkor versengés alakul ki a különböző szabályozási rendszerek között. Azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban ez hova vezetett, ahol a cégnyilvántartások nagyban eltérnek egymástól, és oda mennek a cégek Nevadába például, ahol a legalacsonyabbak az elvárások. Egységes elvárásokat kell kialakítanunk az egységes piacra, és ez egy normális elvárás, hogyha valakivel kapcsolatban vagyunk, tudni akarjuk, hogy milyen cégről, milyen szeméről van szó. Jelen pillanatban, hogyha cégekről van szó, ennek különösen eh, bizonyos megvalósulási formáiban. Nem tudjuk, hogy ki a tényleges tulajdonos, és ez olyan információ, amit rendelkezésre kell bocsátani. Ezért nagyon jónak tartom, hogy például Lettországban van ilyen nyilvántartás, és másoknál is. De nem szabad, hogy szabályozói versengés alakuljon ki ezen a területen. Nagy kérdés, hogy milyen információkat kell a nyilvántartásban nyilvántartani, erre vannak módosítóink. A fő kérdés azonban, és ez még úgy veszem észre, hogy nem került szóba, a pénzmosás elleni jogszabályokban nem csak az, hogy hogyan tudjuk javítani a jogszabályok színvonalát, hanem hogy a végrehajtás színvonalát hogyan tudjuk javítani. Találkoztam Németországban, Ausztriában és Svájcban a német a rendőrségi szakszervezetekkel, és ők is elmondták, hogy mennyire nehéz ezeket a jogszabályokat végrehajtani. Nem elég kemény jogszabályokat alkotni, megtölthetünk egész polcokat a vonatkozó európai jogszabályokkal, de azt is biztosítani kell, hogy olyasmi ne történhessen, mint Cipruson, vagyis biztosítani kell, hogy valóban érvényt szerzünk a jogszabályainknak. Vannak nemzetközi folyamatok, amelyekben ezt meg lehet tenni, de Európának is ott kell lennie, biztosítandó, hogy például az élelmiszerbotrányokkal kapcsolatosan, ahol határokon átnyúló határ, határ ellenőrzések vannak, ott ilyesmi ne fordulhasson elő, vagyis Európa gondoskodjon arról, hogy a gyakorlatban érvényesülnek a jogszabályok, és nem csak 23 nyelven leírt, írott malaszt marad. Köszönöm szépen. Körkop úr, a Libe részéről árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen. Először is önök is tudják, hogy én vagyok az előadója a mai vitánk második elemének a pénzátutalásokkal kapcsolatosan úgyhogy majd meg el tudom mondani az érveimet egy kicsit később is a másik témakörben. Minden esetre köszönöm Szegentini asszonynak a munkáját ezen a jelentésen. Az ECR részéről mi nagyon támogatjuk az általános megközelítését. Ugyanazok a céljaink ebben a kérdéskörben. Egy-két észrevételem volna csak. Az Ekon tevője nevében is beszélek, hiszen megkért, hogy szóljak néhány szót, ami a politikailag érintett személyekről, illet, ami őket illeti. Támogatjuk azt, hogy a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályokra hivatkozzunk az azonosításban, de a, személyek, a szülők személy partnerek és gyermekekre vonatkozó kiterjesztést nem támogatjuk. Gyakran a korrupt, politikaiak exponált személyek gyorsan felhasználják a családtagjaikat. Úgy gondoljuk, hogy nem kell a családtagokat úgy definiálni saját jogukon, hogy ők is politikailag exponáltak, de azért hivatkozni kell rájuk az irányelvben. Ami a tényleges tulajdonlást illeti, 30 napon belül kell róluk értesítést tenni, de itt is rugalmasságra van szükség, hiszen a jelenlegi céges jelentéstételi eljárásban is figyelembe kell ezt venni, és itt pontosabb adatokra lehet szükség, rugalmasság szükséges tehát, ami pedig az adóparadicsomokat és a cég titkot illeti, vagy az üzleti titkot. Ezeknek a definícióját is pontosítani kell, akár más jogszabályok összefüggésében is. A negyedik pénzmosási irányelv végrehajtása is ellentmondásokat vetett fel. Az adatvédelem, az adatgyűjtés előtt meg kell vizsgálni, hogy az adatgyűjtés gyakorlatilag kivitelezhető-e, vagy pedig hátráltatja a folyamatot. Támogatjuk azt a kiegészítést, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az fiúhoz nem férhet hozzá senki, illetve a tevékenységek, a gyanús tevékenységekre vonatkozó jelentések felhasználását is ellenőrizni kell, a visszajelzésnek a hiánya nagy gond a cégek számára, az adatvédelem hangsúlyozását támogatjuk, nem akarom majd utána ismételni magam a saját jelentésem kapcsán, de ezeknek kivitelezhetőnek kell lenniük, és az irányelv céljainak megfelelőeknek, és kockázat alapú megközelítést kell alkalmazni. Kivitelezhetőnek és hatékony megoldásnak kell ennek lennie az átlag ügyfél számára, mondjuk aki egy KKV számára, vagy egy nagyvállalat számára számlát szeretne nyitni nem megnehezíteni kívánjuk az átlagember dolgát, hanem a bűnözőknek a dolgát szeretnénk megnehezíteni, és nem szabad elkövetnünk ugyanazokat a hibákat, mint korábbi pénzmosási irányelvekben, ahol ezt az eszközt arra használtuk, hogy óriási mértékben megnehezítsük nagyon sok fogyasztó életét. Az ártatlanság vélelméből kell kiindulni, és az átlag törvénytisztelő állampolgár számára nem szabad ilyen nehézségeket támasztani, kivéve, hogyha az feltétlenül szükséges. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a GUE-nek az Ányék jelentés tevét hallgassuk meg, Jürkö Klüncön, de nem látom a teremben, helyettesíti őt valaki? Úgy tűnik, hogy nem. Akkor Gálaszony, az ön feladat akkor, hogy megszólítsa Dönita Jangat, a GUE másik képviselőjét, de nem látjuk őt sem. Őt helyettesíti -e esetleg valaki? Hát, ha nem, akkor ezáltal hallottuk az jelentést tevők valamennyiét, és most az Európai Bizottsági a szó. Martin Uré. Ah, Martin Fron. Martin Fron, bocsásson meg, rosszul jegyezték itt föl nekem a nevét. Öni a szó, ugye? Ön itt van. Akkor rajta. Itt vagyok, és semmi gond a nevemmel, úgyhogy valóban megszólítottnak érzem magam, most pedig angolul folytatom. Uh, Az eddig elhangzott előadások, hozzászólások alapján, és azért is, mert angolul dolgozunk ezen ügyjel. Először is mindenképpen szeretnék köszönetet mondani az előadóknak és az árnyék jelentéstevőknek egy szerintünk nagyon megalapozott, indokolt, érdekes és bátorító jelentéshez. Biztos, hogy ezen még tovább lehet majd javítani a szakbizottság munkája során. Azt gondolom, hogy ez a ami Karinsz és Sargentino előadók által felvetett kérdéseket illeti, erre négyre szeretnék ragálni és biztos még más releváns javaslatok is vannak, úgyhogy szeretném ezt röviden áttekinteni, és megmondani önöknek, hogy milyen fejlemények voltak a közelmúltban a közös munkánkkal kapcsolatban az elnökség, a tanács és a tagállamok között. Ami a gazdasági haszonélvezők nyilvántartását illeti, a nemzetközi ö, poronton is a G20 az Egyesült Királyság és más szinteken is komolyan foglalkoznak ezzel a területtel, tehát a tanácsban is nagyon aktívan foglalkoznak ezzel. Nos, a bizottság nem javasolta ezt, a bizottság a harmadik lépést javasolta, amit minden esetben figyelembe kell venni ezen információval kapcsolatban, tehát, hogy a vállalatokat kell kötelezni arra, hogy tudjuk, hogy ki a gazdasági haszonélvező, és hivatkoztunk olyan vállalatok helyzetére, ahol különböző szinten alakították ki a struktúrákat, tehát nagyon fontos, hogy minden egyes vállalatnál, amely egy komplexebb struktúra részét képezi, ugyanúgy elérhetővé váljanak a gazdasági haszonélvezőre vonatkozó információk. Tehát ez a harmadik lépés. Mi a második lépést nem javasoltuk, mert úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy ez az információ és ez a kötelezettség meglegyen, és ezt betartsuk. Ebben az esetben a második lépést nyitva tartottuk a tagállamok számára, hogy az ilyen jellegű információt nyilvánosságra hozzák-e, vagy hogy hol tárolják. Nos, a leg frissebb fejlemények fényében a bizottság persze nyitott arra, hogy javítson a szövegen és kötelezővé tegye ezt a központi tárolását ezen információknak a tagállamok számára, vagy olyan mechanizmus bevezetését, amelyel könnyen hozzá lehet jutni ezen információhoz. Természetesen ez egy komoly vita, tárgyalás, erre már önök is hivatkoztak, annak vonatkozásában, hogy mennyire legyen nyilvános ez az információ. Ezzel kapcsolatban mi is mi természetesen nyitottak vagyunk. Még szeretnék valamit elmondani, ameddig nem hangzott el, talán érdemes erre kitérni, az adatvédelem kérdése. Hiszen itt személyes adatokról van szó, tehát hogyha nyilvánosságra hoznak információt arra vonatkozóan, hogy valaki, minek a tulajdonosa, itt erről van szó, erre érdemes odafigyelni, Természetesen nekünk vannak szakképzett embereink, de a Libe szakbizottság is rendkívül jól tudja, és a bizottságnak nem hiszem, hogy problémája lenne ezzel kapcsolatban, tehát mi nyitottak vagyunk. Ami a politikailag kitett személyek kérdését illeti. A nemzetközi szabványokban a, ahogy ezt meghatározzák, ez elég tág, és az irányelvbe is ezt vették át, és kérdés, hogy mennyire helyi szintig kell ezt levinni, és mondjuk a helyi önkormányzatok szintjén is kell alkalmazni. De az biztos, hogy például a polgármesterekre és nagy európai városok polgármestereje vonatkozzik, mm, hiszen ott lehetnek esetleg próbálkozások arra, hogy valakit lefizessenek. Nos, tehát az ilyen személyekkel kapcsolatban nagyon sok ilyen politikailag kitett szemét kell figyelembe venni. Lehet, hogy nem a helyi bank alkalmazottjáról beszélünk, ahol a helyi bankban tudni kell, hogy az adott személy mennyire van politikailag kitett helyzetben, tehát talán központosítani kellene akár tagállami szinten, vagy más szinten ezt az információt. A bizottság erre megint csak nyitott, de szeretnénk odafigyelni arra, hogy egy potenciálisan nagyon is távolba mutató ötletet az, hogy egy ilyen európai listát állítsunk fel a politikailag kitett személyekről. Nos, hát nem feledkezünk meg arról, hogy ezt a listát állandóan frissíteni kell majd. Ami a kockázatbecslést illeti, megint csak oda kell figyelnünk arra, hogy a tagállamok részéről is azt kérik, hogy a bizottság járjon el. Mi a korlátaink között ezt nagyon szívesen megtesszük, és biztos, hogy koordinált erőfeszítésre van szükség a tagállamokkal együtt, hiszen ott található a szaktudás, és a helyszínhez közelebb eh, fellépő személyek azok, akik, hogy hol vannak a valódi kockázatok, úgyhogy mi megnézzük, hogy hogyan lehet megszervezni ezt a folyamatot. Egyelőre szeretnék óvatosságra inteni, ami a menetterv vagy ütemterv ambícióit illeti a kockázatbecslés elkészítése nem könnyű feladat, különösen nemzetközi szinten nem az. Vannak, ahol nagyon küzdenek ezen kérdésekkel, vannak olyan tagállamok, ahol már valamit megtettek, vannak, ahol még csak gondolkoznak ezen, és hát a bizottságnak is szüksége van tapasztalatra. Ahhoz, hogy ez jól működjön, azt kell biztosítani, hogy megfelelő idővel rendelkezünk ahhoz, hogy jól végezhessük a munkánkat és Európai Uniós szinten kockázatbecsléssel már eddig is foglalkoztunk, amelyek valóban befolyásolhatják a belső piacot. A hatályba lépés vagy a végrehajtás után két éven belül volt ez a határidő meghatározva, és úgy gondoljuk, hogy ez észszerű. Itt most egy évet javasolnak, szerintünk az egy év az túlságosan szoros határidő, úgyhogy erre odafigyelnék. Ami az adatvédelmet illeti. Nagy örömmel látjuk, hogy az általános értékelés, ami alapján a bizottság javasolta ezt az irányelvet ilyen formában, tehát hogy nem akar egy konkrét adatvédelmi rendszert erre vonatkozóan bevizetni, bevezetni, hanem a már meglévő jogszabályokra akar utalni, és ez az előadók véleménye is, és az árnyék előadók véleménye is, ez mindenképpen észszerű és üdvözlendő. Nagyon szívesen megnézzük, hogy milyen fórumok vagy események vannak, és hogy ez valóban működik, vagy kell -e még tovább pontosítani rajta, tehát nagyon szívesen együttműködünk az előadókkal és más kollégákkal, képviselőkkel is azért, hogy tovább javítsunk ezen a szakaszon. Tovább megyek a feljegyzéseimben, megnézem, hogy van-e még más, amire szeretnék kitérni, ami a mentességeket illeti bizonyos szolgáltatók vagy tevékenységek szempontjából. A nemzetközi szabványok erre nem nagyon térnek ki, mi ezeket szeretnénk alkalmazkodni azért, hogy egyértelmű derogációt vezessünk be a due diligence, tehát kellő gondosság elve alapján eljáró vállalatokra vonatkozóan. Nos, a kockázat alapú megközelítést kell figyelembe venni, hogy ez mennyibe, mennyiben összeegyeztethető ezzel a megoldással. Tehát a, észszerűen fel kell mérni a kockázatot, de hogyha bármilyen a kellő gondosság alapján eljáró vállalatoknál meg kell nézni, hogy milyen bizonyítékok vannak ennek a megsértésére, és bizonyos tevékenységekkel keves összefüggésben mondhatjuk azt, hogy esetleg a teljes kizárást, vagy a részleges kizárást a kellő gondosság kötelezettsége alól meg lehet-e fontolnia, vagy sem. Tehát mi ezt így képzeljük el, és így lehet a szükséges információt begyűjteni, amennyiben úgy gondoljuk, hogy alacsony a kockázat. Ami pedig az erőforrásokat illeti, és a fiúk a pénzügyi információ egységek tekintetében megint csak teljesen egyetértünk. Ami az Európol tevékenységét illeti egyetértünk, hogy az irányelvnek a jogalap szempontjából oda kell figyelni arra, hogy olyan kérdéseket is érinthetünk, amelyek például a büntetőjogi együttműködést is lefedik. Ez az oka annak, hogy az Európóra való hivatkozást inkább kritikusan közelítjük meg. Nem azt mondjuk, hogy az Európolt el kell felejteni, vagy nem lehet őket felhasználni szakértőként az együttműködésben, de lehetséges, hogy ami a jogalapot illeti, abban problémás lehet, hogyha az Európóra hivatkozunk. Ezen kívül teljesen egyetértünk azzal, amit Kirkhope úr mondott arról, hogy arányosnak kell lennünk. Nem szabad, hogy ez túlságosan nagy teher legyen a fogyasztók számára és a kis és közepes vállalatok számára. Vannak a javaslatban olyan javaslatok, amelyek egyértelművé teszik, hogy a KKV-kre és más kisebb egységekre vonatkozóan esetleg más szabályokat is be lehet vezetni. Nos, úgy látom, hogy kicsit én is túléptem az öt percen, amit kaptam, elnézést remélem megértenek. Elnök, köszönöm szépen. Most a többi kollégának is megadom a szót, hogyha szeretnének hozzászólni. Én Gomez asszonyt látom, Luling asszonyt. Ha más nem, akkor először Gomez asszonynak adom meg a szót, utána pedig Luling asszonynak. Köszönöm. A portugál főgyésszel egy korrupciós ügyben együttműködtem. Német tengeralattjárót loptak Portugáliába. Nos, először azt láttuk ebből, hogy a bankokat kell megvizsgálni. És amikor ezt a hálót feltérképeztük, akkor értettem meg, hogy a polgárok is miért jutottak arra a következtetésre, hogy a rendszert úgy hozták létre, hogy a korrupciót szolgálja. A rendszert a pénzmosásra hozták létre. És éppen ezért nagyon fontos az irányelven erre kitérni. És teljesen egyetértek, hogy szükségünk van a nyilvános vállalati nyilvántartásra a gazdasági haszonélvezők szempontjából, hiszen a rendszert úgy állították össze, hogy fel lehessen használni pénzmosásra és korrupcióra és adóelkerülésre. Ami a politikailag kitett személyeket illeti. Természetesen a helyi önkormányzati képviselőket, a polgármestereket is be kell venni. Akármilyen kisvárosról van szó, mindig van lehetőség arra, hogy valakit korrumpáljunk. Tehát biztos, hogy őket is minden szinten be kell vonni. Ezen kívül figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a felügyeleti hatóságok, a központi bankok nem szabad, hogy a végrehajtó bizottságukban, az igazgató tanácsukban olyan személyek lennek, ahol érdekellentét vagy összeegyeztethetetlenség merül, összeférhetetlenség merülhet fel. Persze mondhatják azt, hogy ez itt Portugália, és máshol jobb lett volna a felügyelet. Hát Angolában például egészen más a helyzet, hiszen az én országom és a képviselőket is erre a célra használják fel. De hát az én országom egy olyan ország, ahol a 20 tőzsdényjegyzett vállalatból 19-nek nincsen anyavállalata, holdingja Portugáliában. 16-nak Hollandiában van bejegyezve az anyavállalata, kettő Svájcban és egy a Kajmán-szigeteken. Egyetlen egynek van a központja Portugáliában. És miért nem félnek ők ettől? Azért, mert hogyha, még akkor is, hogyha EU-n belül, tehát holland székhelyük van, mégis csak kevesebb adót kell fizetniük, és így sokkal jobban el tudják tüntetni a más országokban kitermelt nyerességet. És hát természetesen nem, Portugália nem fedezte fel a spanyol viaszt, csak azt teszi, amit mindenki más, tehát az adóelkerülés, az adócsalás ellen azt gondolhatnánk, hogy fellépünk. Hát nem. 2012-ben és a jelenlegi költségvetésben is van egy adóamnestia az adóelkerülőkre vonatkozóan. És a Svájccal kialakított megállapodásban is, ahol több mint 4 milliárd eurót találtak portugálok tulajdonából Svájcban, nekik is amnestiát ajánlottak fel, és csak 7,5 százalékát kell ennek befizetniük. Én több mint 44 százalékot fizetek a képviselő jövedelmemből. Tehát nekik csak 7,5 százalékot kellett leadózniuk ebből a szegből, és nem is kellett azt visszatelepíteni Portugáliába, és senki nem kérdezett erről semmit. És mindez a trojka alatt. Hát én nem tudom, mit csinál a bizottság? A bizottság és az Európai Központi Bank a trojka tagjai. Tehát itt azért ellentmondás van azzal kapcsolatban, hogy mit teszünk ebben az irányelvben, és mit teszünk a gyakorlatban. Végül pedig szeretném elmondani, hogy ez nem elég, ezzel még nem eléggé szigorítottuk meg a szabályokat. Az Európallal vagy egy, együttműködés és az Interpollal való együttműködés is nagyon fontos kell, hogy legyen. Azt kell biztosítanunk, hogy a hatóságok kellő eszközzel rendelkeznek, hogy az ügyészségek lépéselőnyben legyenek a bűnözőkhez képest, és ez nem mindig van így. Ezen kívül jobb együttműködést is kell elérni a bírák és a gyügyészek között az EU-n belül is. Ezen konkrét esetben, amit az előbb már elmondtam, tehát a német tengeralattjárók eladása Portugáliába, a főügyészek éveken keresztül vártak arra, hogy megkapjanak egy olyan anyagot, amelyet Németországban lehetett begyűjteni. The floor is yours. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen. Én most az Ekon szakbizottságnak a nevében beszélek, ö, ugyanúgy, ahogy az elnök asszonyunk is adott esetben felléphet, tehát nem abnormális az szóval a szerep a mai napon. Hallottuk az Európai Bizottságnak a képviselőjét, és ezúttal kivételesen de ebből egy csináljunk szabályt. Szóval úgy vélem, hogy ezúttal az Európai Bizottság nagyon észszerűen lépett fel az indítványával, és úgy gondolom, hogy ez elmondható az az anyaggal kapcsolatosan, amely itt van előttünk. Amit pedig az óvatosságról és a ö, arányosságról mondott az Európai Bizottság képviselője szintén nagyon jel, fontos volt. Hallottam ezen kívül Sargentini asszonynak a szavait is, mint társjelentés tevőt a nyilvántartással kapcsolatosan. Ő azt mondotta, hogy védelmezni kell a polgárokat a tekintetben, hogy milyen információhoz jutnak, és biztosítani kell az információhoz való hozzájutását mind az EU-s polgároknak, mint az újságíróknak, mint pedig az NGO-knak. Én, mint EU-s polgár, érintettek érzem magam egy ilyen nyilvántartás által, amennyiben azt adtam az információkat arról, hogy a saját megtakarításaimat hova teszem el, mit kezdek azzal, és hát tudjuk azt, hogy vannak olyan újságírók, akik rossz szándékúak és azt is persze megértem, hogy egyesek kereskedjenek az adatokkal. De hogyha most az történik, amire a javaslat megfogalmazódott, akkor gyakorlatilag senki sem fog majd fizetni az adatokért, mert mindenki mindenhez hozzáférhet majd. Szóval úgy vélem, hogy a magánszférát védelemben kell részesíteni, és amennyiben javaslat fogalmazódik meg a nyilvántartással kapcsolatosan, akkor nyilvánvaló, hogy ehhez hozzá kell, hogy férjenek a hatóságok, de mások nem. A szomszédomnak semmi köze ahhoz, hogy nekem milyen vagyonom van, hogyan szereztem azt. Úgy gondolom, hogy a javaslat túl-túl messzire vezet, és hát ez különben meglep a zöldek részéről, akik nagyon aktívak szoktak lenni akkor, amikor az EU-s polgárok védelméről van szó, itt ezzel szemben most kinyitják a nagy kaput, és úgy gondolom, hogy nincs szükség erre, mindenképpen meg kell maradnunk abban a keretben, ami az arányosságot jelenti ezen a területen, de egészen biztos vagyok, hogy ezen felvetésekre a jelentéstevők hamarosan válaszolni is fognak. Köszönöm szépen, Ruling asszony. Most a két előadónak, társadalónak megadom a szót, de most nagyon szigorú leszek. Kérem, hogy nagyon röviden reagáljanak az elhangzottakra. Először Karin szúr, aztán Sargentini asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm az összes észrevételt, amelyet elmondtak a kollégák. Nagyon nagy kíváncsisággal várom a módosító indítványokat, amelyek tömören összefoglalják a ma elhangzott érveket. Megpróbálok azokra a kérdésekre válaszolni, amelyek az adó bűncselekményekkel kapcsolatosan merültek fel. Ha valaki azt gondolja, hogy a definíciót még csiszolni kell, akkor én erre nyitott vagyok, egyeztessünk a definícióról. Második kérdés, Europol. Az 54. cikkre való hivatkozás kapcsolatosan a jogalap kérdése merült fel. Ez olyasmi, amit nem csak úgy szeszélyből találtunk ki, vagyis bizonyítani kell, hogy jogilag megalapozott ez a javaslat. Aztán a négy kérdés, a tényleges tulajdonos, a politikailag exponált személyek és az adatvédelem, stb., illetve a kockázatbecslés. Mindenki, aki felszólalt, az egyetért, hogy a nyilvántartásnak létre kell jönnie, ami ennek a nyitottságát illeti, ott már vannak különböző vélemények, illetve az adatvédelemmel és a személyes adatok védelmével kapcsolatosan. Én ezt eh, nem csak érzelmi szempontból közelíteném meg ezt az ügyet, hanem a hosszú távú hatások eh, összefüggésében is Európában beruházásokra és eh, új munkahelyekre van szükség. És azok, akik befektethetnek, dönthetnek arról, hogy hol fektetnek be és hol hoznak létre egy céget munkahelyekkel. Vagy pedig az is választás számukra, hogy vásárolnak befektetéseket a tőzsdén, mondjuk a Siemensben, vagy egy nagy amerikai cégben, vagy a harmadik lehetőség, hogy aranyat vásárolnak, vagy műkincseket, és valahol szépen bezárják ezeket egy raktárba. Na most a kérdés, hogyha valakinek a cégekbe fektetett pénze nyilvánosságra kerül, akkor ez elbátortalaníthatja és eltérítheti a gazdaság életben való beruházástól, és ezt is figyelembe kell vennünk. A pénzmosás elleni harcban úgy kifinomítjuk a hálót, hogy mondjuk középjövedelemmel rendelkező emberekre is kiterjesztjük azt, és elkezdi a sajtó vagy a szomszéd zaklatni őket. Tehát, hogyha túlságosan nagy hálót vetünk ki, akkor felmerül annak a veszélye, hogy nem csak azt a halat fogjuk ki, amit akarunk, hanem azt is, a, amire egyáltalán nem próbáltunk vadászni, úgymond. Nagy kíváncsisággal várom az eljövendő vitát az árnyékjelentők, céstevőkkel, illetve ezekről a kérdésekről várom a módosítókat. Köszönöm szépen, Karin Szúr, Sargentini asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vragen over de definitie van een Köszönöm szépen, elnök asszony, és hagyj válaszoljak arra a kérdésre, amely felmerült, felmerült a tax crime-mal kapcsolatosan, tehát az adózási bűncselekménnyel kapcsolatosan. Sajnos nincs, léte, nem létezik ilyenfajta ö, meghatározás, e tekintetben más jogalapra kellene helyezni a dolgokat, ugyanis nemzeti jogszabályokra vannak kényszerítve a bankok akkor, amikor ezt a ö, mármint azokat veszik alapul, akkor, amikor ezt a fogalmat meghatározzák. Már pedig azt is mondanám, hogy ennek a meghatározásnak haszna lenne igazándiból akkor, amikor fel akarunk lépni az adózási csalások ellen. Nagyon lényeges az is, hogy nyitott legyen a haszon élvezőknek a nyilvántartása. Ha ez megvalósul, akkor az adó kimenekítés ellen lehetne igazán hatékonyan fellépni, és így módon kiállók egy nyitott nyilvántartás mellett a közvélemény számára ez hatékonyságot tesz lehetővé. Ami pedig az Európolal való együttműködést illeti, azért vettük ezt ki a javaslatból, vagy azért került ki ez a javaslatból, mert a kockázat megállapítása tény és való, hogy szükségünk van, de az Európol saját maga is már egy nagy vita témáját képezte a Libében, és például egy bank, egy kazinó ő nem adhatja át a személyekre vonatkozó adatokat az Európolnak olyan személyekkel kapcsolatosan, akik ellen vizsgálat indult. Nem tehetik ezt meg tehát egy pénzügyi egységet létre persze lehet hozni, és hát léteznek ilyenek különben az Európai Unióban, egy olyan pénzügyi ugye, egységet, amelyik mondjuk a polgári jogi ághoz tartozik, másik pedig a bünteti joghoz, és hát attól függően, hogy éppen ez hogy alakul, de igazándiból ez még nincs lehatárolva, és nincs megszabva az, hogy hogyan is áramolhatnak az információk az Europol rendkívül összetett, és az, hogy a financial unitok hogyan adják át az adatokat, az információkat, ez még pontosításra szorul, és itt ezért nem történik utalás az Europolra. Ami pedig a peppeket illeti, a leginkább politikailag kitett személyeket, nos, ezek kapcsán azt mondanám, hogy mindenre források is kellenek ahhoz, hogy meg tudjuk határozni. Tudom, hogy mindenki azt mondja, hogy mennyire költséges mindez, de mégis jelzem azt, hogy van egy sor olyan kereskedelmi egység, amelyek kockázatokat képeznek, és úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan tovább kell lépni, és biztos világosabb alapokra kell helyezni a, a különböző érdekeltségeket, vagy azoknak a hiányát adott esetében. Ami pedig a listát illeti illetve azt gondolom, hogy két különböző módon kell megkülönzíteni ezt a kérdést, nem szabad összemosni a dolgokat. Köszönöm szépen, akkor ezt euh, az első tervezetet most már áttekintettük, és következik a második euh, témakörünk, a pénzutalásokat kísérő adatoknak a kérdését, amely tekintetében a tanács és a parlament rendelkezik jogalkotási illetékességgel. Kleva Kekusz asszony és Kirköp fogjuk meghallgatni. Először is Kleva Kekusz asszonyt. Az irányelv bemutatása után néhány percet szeretnék szólni ennek az irányelvnek a kistestvéréről, a pénzátutalásokról szóló rendeletről. Van egy közös jelentés, ami az ECON életékességéhez áll közelebb. Én ezekről a szempontokról szeretnék beszélni, aztán Kirkop úrnak a Liber részéről átadom a szót. Összességében a, az irányában és a rendeletben is hasonló célokat tűztünk magunk elé. Átláthatóságot kell biztosítani a pénz átutalásokban, legyen az belföldi vagy határon átnyúló, hogy a bűnöldöző szervek utána tudjanak menni a bűnözők és terroristák által indított pénzutálásoknak. Ez kapcsolódik a nemzetközi szabályokban történt változtatásokra is. A bizottság megpróbálja a nyomon követhetőséget javítani, biztosítva ugyanakkor, hogy az EU jogi keretei megfeleljenek az a nemzetközi normáknak, a FATF-nak, amit tavaly februárban léptettek életbe. Ezek a szabályok a nemzetközi szabványokkal összhangban kell, hogy legyenek. Ebben a felülvizsgálatban biztosítani kívánja biztosít a bizottság, hogy a fizető és az fizetést fogadónak az információit rögzítsék. Ez a jó előrelépés. Nagyon fontos, hogy az illetékes hatóságok megkapják a szükséges információkat. Aztán egy másik fontos változás a kockázat alapú megközelítés felé való elmozdulás, ez nagyon fontos, de az indoklását tisztázni kell. Az európai dimenzió hangsúlyozása is fontos, és az irányelv erről is szól, ugyanúgy, mint a tanácsi üléseken is felmerült ez, ha jól hallottam. de a nem teljes információ nem lehet az egyetlen gyanúsítási alap, hanem megfelelő kockázat alapú megközelítésre van szükség. A bankok is képesek arra, hogy azonosítsák a gyanús tranzakciókat és megfelelő lépéseket tegyenek. Ez igaz abban az összefüggésben is, ami az Európai Unión belüli pénzátutalásokat illeti. A működő egységes piac összefüggésében kevésbé részletes információt kell kérnünk. Van még egy pont, amit fel kell vetnem, a közbevetett pénzügyi szolgáltatók szerepe. A nemzetközi ajánlásoknak fontos része az ő szerepüknek a megerősítése, és ezt el is kell ismernünk, ezért a közös jelentésben amellett állunk ki, hogy a pénzügyi közvetítőket kötelezni kell arra, hogy a hiányzó vagy nem teljes információkat pótoltassák, és nyomonkövetési, utókövetési stratégiát alakítsanak ki. De ez a szerep, vagy ez a kötelezettség nem ugyanolyan erejű, mint az utalást indító banké. A bizottság véleményem szerint jó munkát végzett a szankciók megerősítésével kapcsolatban, de agályosnak tartom ezeknek a szankcióknak a végrehajtását és nyomon követését, különösen az EU-n kívüli fizetési szolgáltatók esetében. Szeretnénk ezen tovább dolgozni, és a következő években jó lenne, hogyha a bizottság a parlamentnek a tényleges fejleményekről jelentést készítene. Meg kell erősíteni az unión kívüli nemzeti hatóságokkal való kapcsolatot és együttműködést, már ami a szankciókat és a nyomozást illeti, és a két szöveget össze kell hangolni más pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szövegekkel, például az Európai Bankfelügyelet jogköreire vonatkozó jogszabályra gondolok, és a pénzmosás elleni terület szabályozásával is össze kell ezt hangolni. Nagyon nagy károk keletkezhetnek, hogyha a pénzügyi rendszert nem védjük meg kellőképpen a bűnözőktől és a terroristáktól. Meggyőződésem, hogy az európai kereteket, szabályozási kereteket ki kell igazítani, különösen a válság időszakában nagyon fontos, hogy ne súlyosbítsák a problémáinkat a bűnözők tevékenysége, illetve a terroristák tevékenysége, és ne akadályozhassák a gazdasági fellendülést. Köszönöm a társ előadó munkáját, Kirkofúra gondolok, és nagy várakozásokkal tekintek a következő hetek elébe, amikor a módosítókkal kapcsolatos együttműködésünk kerül sorra. Köszönöm szépen, Klevasszony, Kirkop úr. Well, thank you, Chairman, and I'll try not to be... Köszönöm, elnök asszony, megpróbálok Megpróbálom nem megismételni magam, hiszen sok, amit már a kollégám elmondott, az rendben van, nagyon szorosan együttműködtünk. Igazából csak szeretnék néhány pontot kiemelni a Liber részéről. Úgy gondolom, hogy a karrierem során nagyon sok jogalkotásban volt részem, különösen a pénzmosásra, bűnözésre, korrupcióra vonatkozóan. Tehát mind itt az Európai Parlamentben, mind korábban brit miniszterként foglalkoztam ezen területekkel. És most már évek óta a fogyasztók és vállalatok nehézségekbe ütköznek a jogszabályok végrehajtásában. És mint már pár perccel ezelőtt elmondtam, a megközelítésnek arányosnak, észszerűnek és hatékonynak kell lennie a pénzmosás elleni küzdelemben. Nem szabad, hogy fölösleges terheket hozzunk létre mindenki számára. Egyértelműen támogatom a kockázatalapú megközelítést, hallgattam a bizottság észrevételeit Sargentini jelentésével kapcsolatban pár perccel ezelőtt. A kockázatalapú megközelítés figyelembe kell, hogy vegye a különböző kockázatokat az egyes ágazatokra vonatkozóan kiemelem az ágazatokat, hiszen több ágazatban nagyon alacsony a kockázat, és ezt mindenképpen engedélyezni kell, és figyelembe kell venni a javaslatban. Üdvözlöm a lehetőséget arra, hogy valamilyen ö, stabil választ tudjunk adni több milliárd euró szervezett bűnözési ö, kiadás megtakarítására, hiszen itt az adófizetők pénzéről van szó. Észszerűnek kell lennünk, és az FTF e szabályokat kell figyelembe venni. A pénzmosás a legrosszabb szervezett bűnözési formákat finanszírozza. A Libében, a parlamentben is tudunk arról, hogy ez az emberkereskedelmet, kábítószerkereskedelmet és fegyverkereskedelmet is finanszírozza. A bűnöző szervek, a bűn, A bűnszövetkezetek elleni küzdelem leghatékonyabb módja, hogyha a finanszírozásukat megakadályozzuk. Nagyon fontos, hogy a vállalatok és a kereskedelmi partnereink vállalatai a világban, a mostani és a jövőbeni kereskedelmi megállapodásokban is úgy járjanak el, hogy a jövőben is beruháznak Európába, a belső piacba, amely fontos, hogy kibontakozhasson. Meg kell előznünk a pénzügyi bűnözést. És amikor kiberbűnözésről beszélünk, az nem közvetlenül érvényes itt, de nem kell emlékeztetnem senkit arra, hogy milyen költségei vannak a kiberbűnözésnek, és ezen költségek egyre nőnek. A terroristák és a bűnözők a határokon teljesen átnyúlóan működnek, és a jelenlegi Európai Uniós rendelkezések ezt nem veszik figyelembe. Nagyon sok EU tagállamban megfelelő hatóságok és szankciók és rendszerek vannak, ennek ellenére gyakran ezen rendszerek nem működnek. A kérdés az, hogy hogyan lehetne az álláspontunkat megerősíteni. Hogyha az FATF szabályokhoz közelítjük ezt a rendeletet, akkor a pénzszolgáltatási irányelvvel kapcsolatban valamilyen valóban hatékony és működőképes rendszert tudunk létrehozni. Röviden, Mire kell odafigyelni? A befizetők neve és művelet 1000, Európa, 1000 euró felett, ez a negyes, négyes cikk, a hatos preambulumpont, aztán meg kell erősíteni a kellő gondosságot, nyolcas cikk, a pénzszolgáltatásokkal kapcsolatos nyolcas cikk, és harmadik országok beli életékes hatóságok meghatározása 22-es cikk. Egyensúlyban egyensúlyt kell kialakítanunk, nem szabad túlságosan nagy terhet róni a vállalatokra vagy egyénekre. A túlszabályozás nem lehet sikeres, mint már mondtam. Az adatvédelem 16-os cikk. A jelentés foglalkozik ezzel, és megerősítettük a bizottság javaslatát. Korlátozásra és védelemre van szükség, hiszen itt érzékeny adatokról van szó. De oda kell figyelni arra is, hogy a rendelet a pénzmosás elleni küzdelem eszköze kell, hogy legyen. Tehát, hogyha logikasan szükség van arra, hogy bizonyos emberek hozzáférjenek ezen adatokhoz, akkor ezt engedjük meg, de megfelelő védelmet is be kell vezetni. Nem szabad olyan helyzetet kialakítani, ahol a, az ügynökségek nem tudnak megfelelni a szabálynak, azért mert olyan költséget jelent ez erőforrásban vagy adó tekintetében. Nagy örömmel fogok együttműködni az árnyék jelentéstevőkkel és a kollégáinkkal. Biztos vagyok abban, hogy kiváló megállapodásra jutunk, észszerű megállapodásra, amely nem ismétli meg a múltbeli hibákat. Merci beaucoup, Monsieur Nous allons... Nagyon szépen köszönöm, Kirkhoff és most pedig hallgassuk meg az árnyék jelentéstevőket. Nitrász úr, az Ekon szakbizottság részéről a néppárt nevében, és ő itt van a teremben, öné a szó. E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy e, az anyanyelvemet használtam, kérem, hogy mindenki vegye fel a fülhallgatóját. Általánosságban nincsen e, kifogásom a bizottság jogszabálytervezette ellen, Szerintem is egységes eljárásoknak kell érvényesülniük a rendelet szintjén. Már csak azért is, mert a pénzmosás problémája az egységes európai térségben, amelyben élünk, egységes gazdasági térségben, bizonyos jellemzőkkel rendelkezik, ezért egységes eljárásokra van szükség, ez valóban igaz. A megelőzés céljából értem, hogy sok mindenkinek aggályos az információ tárolás megelőzés céljából, de sokszor a cél szentesíti az eszközt. Gyorsan változik a világ, különösen a technikai környezetünk, és a technikai megoldások a bűnözők dolgát is segíthetik. Ezeket a modern technológiákat arra is eh, felhasználhatjuk, hogy eh, a bűnözőkkel szemben hatékonyabban felléphessünk. Néhány módosítót szeretnék eh, majd benyújtani, illetve módosítást javasolni a szöveggel kapcsolatosan. Először is legyünk következetesek. Ebben a rendeletben összhangban kell rendelkezni a többi jogszabálya, például a pénzszolgáltatásokkal kapcsolatos irányelvre gondolok, ami pedig a szakmai részt illeti. Pontosan meg kell határoznunk, hogy mit jelent a pénzügyi, illetve a pénzátutalás. Ezt még nem határozták meg a korábbiakban. Azután a csoportos átutalás. Ez átutalásnak minősül a rendelet értelmezésében? Mert ebben a rendeletben az átutalást úgy határozzák meg, hogy azt a fizetést indító kezdeményezi. Aztán van még egy szempont. Az egységes európai fizetési terület. Ez lehet, hogy leegyszerűsíti a tranzakciók nyomon követését, de lehet, hogy ki kellene terjeszteni az egyszerűsített tájékoztatási rendszer hatáját. Az ötödik cikk első bekezdésével kapcsolatosan tehát komoly aggájaim vannak olyan helyzetben találhatjuk magunkat, amikor a bankok nagyon nehezen tudják nyomon követni a gyanús tranzakciókat, amelyek esetleg pénzmosás irányába is mutathatnak. A hitelezési azonosítók és hasonló elemek is problémát vethetnek fel. Egyrészt, amit javaslunk, leegyszerűsíti az Európai Unión belül a pénzátutalásokat, másrészt azonban az a kockázat, hogy megjelenik a pénzmosás, megnövekszik. Talán a negyedik cikk egy és második bekezdéséhez módosítót kellene benyújtani, arra nézve, hogy információt nyújtsanak az átutalást indító személy neve és címe tekintetében. Egyeztettem a banki ágazat képviselőivel is, úgyhogy ezek nem csak az én elképzeléseim, én csak annyit mondhatok, hogy még több vitára van szükség és eszmecserére. És a bankok számára is lehetővé kell tenni, hogy különösebb nehézségek nélkül tudjanak működni, nem lehet minden tranzakciót ugyanabban a kategóriában kezelni, akár az 1000 euró alattiakat is. A pénzügyi közvetítőknek a definíciója talán túlságosan általános. Azt várjuk tőlük, hogy az adott információt helytállóságát ellenőrizzék. Ez nagyon nagy tehernek tűnik, hiszen nincs meg náluk ugyanaz az információ, mint az átutalást indító ügynöknél, tehát nem tudnak annyit az illetőről, aki kezdeményezi az átutalást. Az utolsó észrevételem pedig a szankciókkal kapcsolatos. A maximum szankcionálási mérték 10%-a a legnagyobb éves forgalomnak. Ne feledkezzünk meg arról, hogy amikor a szankciókról rendelkezünk, nagyon fontos szem előtt tartani az arányosság követelményét. Az éves forgalom 10%-a egy olyan mérték, ami romba dönthet egy kisebb bankot. Úgyhogy gondoljuk azért meg, hogy bekívánjuk-e vezetni ezt a súlyos büntetési mértéket. Szerintem ez az arányosság vizsgáját nem állja ki. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevő a Libe részéről úr nincs itt. The shadow for, Libe shadow for... Boszkört asszonynak is távoznia kellett, ő a szocialisták árnyék előadója, Sofint Felcsincs itt, ő is árnyék előadó, és akkor most hallgassuk meg a zöldeket. Én, látom Gigel urat, látom Gigel urat, aki az Ekon részéről itt jelentkezik, és aki Tavares urat helyettesíti, ugye? Öni a szó. Uh, I will only, we will put a few... Nos, pár módosítót szeretnénk benyújtani. Támogatjuk az általános irány menetét a jelentésnek. Kikorsz és Kirkhope kollégák hol is ülnek? Igen, körbevették tehát. Támogatjuk az általános irányát a jelentésnek. Szeretnénk kiemelni, hogy ami a hatályt és az egyéni beazonosított illeti, ott ke, azt kell biztosítanunk, hogy a kifizető és a kedvezményezett számára ez mindkét fél számára érvényes legyen, és nem szabad titkosítani az azonosságot bármilyen társasági struktúrák mögött. Ezen kívül lenne még további módosítónk is, de úgy gondolom, hogy a határidők tekintetében elég jól állunk, úgyhogy a részletekről majd későbbiekben fogok beszélni. Sargentini kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni a két előadónak. Különösen szeretnék köszönetet mondani Kirkhope úrnak, amiért annyira pontosan fogalmaz az adatvédelemmel kapcsolatban látom, hogy ön azt próbálja garantálni, hogy az adatfelhasználás korlátozott legyen, ne lehessen azt kereskedelmi célokra felhasználni például. Nagyon részletesen meg fogom nézni, és biztos, hogy találok még azért lehetőséget arra, hogy még jobban lehessen fogalmazni, különösen az adatvédelmi hatósággal kapcsolatban, hogy biztosítsuk azt, hogy az általam javasolt szövegnek ez megfelel, de őszintén szólva nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire kiválóan foglalkozik ezzel a kérdéssel. Merci beaucoup. Elnök, köszönöm szépen. Strecsek ECR árnyék jelentéstevőnek szeretném megadni a szót, de nincs itt. Klute úr a GUE részéről szintén nincs itt. A bizottság tudatta velünk, hogy nem óhajt hozzászólni. A kollégáktól kérdezem, hogy szeretne -e valaki hozzászólni. Nem? Ebben az esetben akkor a módosítók határideire vonatkozóan el kell, hogy mondjam, hogy eh, eléggé szoros a határidő, ismervén, hogy milyen ambíciói vannak a társelőadóknak, hiszen szeretnék még a mostani ciklusban lezárni ezt az anyagot, alaposan tanulmányozták a kérdést, hiszen kilenc hónapig foglalkozik a parlament vele, úgyhogy ha a képviselők szeretnék, ezt részletesen megismerhetik. Minden esetre emlékeztetném a tagokat, a képviselőket arra, hogy még akkor is, hogyha már benyújtottak júliusban módosítókat, ezen módosítókat az eljárási változás miatt törölték, és ezért ismét be kell ugyanezen módosítókat nyújtaniuk, mégpedig mindkét jelentése vonatkozóan december 5-én déli 12 óráig. Mindenki hallotta? Senki más nem kér szót? Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és kellemes délutát kívánok mindenkinek. Thank you, colleagues, and uh, I will ask... Elnök, köszönöm szépen. A libetagokat kérném, hogy maradjanak itt a teremben, hiszen mi folytatjuk a libeülésünket. Köszönöm. Dear colleague, let's continue. Kedves kollégák, folytassuk a munkát. A témánk az alapvető jogok helyzete Európában 2012. Ez az utolsó napi rendi pontunk a mai délutánra. Az előadó Louis Michel. Michel úr bemutatta a jelentés tervezetét október 3-án, november 5-én volt egy meghallgatás a témában, ahol jelen voltak az európai intézmények, az Európa Tanács és a civil társadalom képviselői, és 371 módosító indítvány érkezett a jelentéshez. Most hallgassuk meg a jelentéstevőt, Michel urat. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretek mondani a kollégáknak a módosítók. A tolmácsok kérnék az előadót, hogy a mikrofont fordítsa a szája irányába, mert nagyon nehezen hallható sajnos a mondandója így. Köszönjük szépen! Szóval az alapvető jogok helyzet az Európai Unióban, ez a témánk. Jelenleg még ott tartunk, hogy a módosítóknak a fordítása nem készült el, ez folyamatban van. Így módon egyelőre csak az angol nyelvű változat hozzáférhető mindenki számára, a többi nyelvezett nyelvi változat pedig hamarosan lesz hozzáférhető. A magam részéről pedig elkezdtem dolgozni a módosítókon, kompromisszumos megoldásokat dolgozom ki, ezeket remélem a jövet, következő napokban el tudom készíteni. Jelentés tevőként az összes árnyag jelentés tevő irányába megtettem a javaslatot. A javaslatomat ez kb. 70 módosítót jelent. Természetesen mindez kordában tartandó mennyiségi szempontból, ugyanis terjedelmi korlátok léteznek az ilyen műfajban. Egy sor pozitív választ kaptam a szocialisták és demokrátáktól, a, szociál, a zöldektől és a gue -től. A többi fiktív árnyékjelentéstevő még nem reagálta javaslatomra. javaslataimra. Többek között az LMBT személyekre tett javaslatokra gondolok, amely tekintetében az LMBT Intergroup és más frakció képviselői is tettek további javaslatokat. Egy sor módosítót kaptam a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatosan. Remélem ezeket valamennyien tudjuk majd támogatni. Azt is észleltem, hogy más képviselők is ilyen irányba szóltak, úgyhogy úgy gondolom, hogy olyan kompromisszumra tudunk majd jutni, amelyet, vagy illetve amelyeket valamennyi tagunk tud majd támogatni. Egy tekintetben természetesen a foglalkoztatási szakbizottságnak a véleményét is messze menően figyelembe veszem. A nők jogai, illetve a gyermekek jogai tekintetében is úgy gondolom, hogy lehetséges kompromisszumot kialakítani, kialakítani valamennyi frakció együttműködésével, és többek között az illetékes bizottság, a FAM szakbizottságnak a közleműködésével. Kompromisszumra tudunk szintén javaslatot tenni az egyéb témákban is, többek között megvizsgálva a beterjesztett módosítókat, úgy látom, hogy egy sor olyan téma van, amelyben nem lesz gondunk többek között a kisebbségekkel kapcsolatosan, a romákkal kapcsolatosan, 17-es parafős, a rasszizmus, a xenofóbia, az antiszemitizmus és a homofóbia, a 18-as cikkre utalok itt, ezek nem gond, okoznak gondolom majd gondot, kompromisszumos megoldást fogok javaslatni javasolni, és gondolom, hogy itten egy bőséges többség alakulhat ki a Libeszakbizottságban ennek támogatására. Arra törekszünk, hogy mindenkinek az igényét amennyire csak lehet figyelembe, figyelembe vegyük. Baruzó úr és Reding asszonynak az e témákban végzett munkálatait természetesen figyelembe veszük, és az alapja a megközelítésünknek az, hogy egy objektív mechanizmus, egy semleges mechanizmus, egy politika mentes mechanizmust kell kialakítanunk, és ez lépne helyébe annak, ami ma létezik, azért, hogy ne két kettős mércét alkalmazzunk akkor, amikor kormányokat bírolunk az Európai Unióban, és ezzel kapcsolatosan már többször hangzottak el ugyanis ezek az érvek. Úgy gondolom, hogy ez a megközelítés munka alap lehet, de amikor Baureszön, Matthew képviselő, Zaborkázere Eszeja képviselők amikor látom, hogy arra azt javasolják, hogy a 7-es, 2-es módosító keretében töröljük a következő szöveget is, idézem, tehát meglepő a javaslatuk, the Union addressed by Mr. Barroso to the EP on 11 September 2013. 2013. januárjában Barroso úr egy jelentést készített, illetve beszédet tartott az unió helyzetéről. Illetve a külügyminiszterek levelére való hivatkozást olvastam most fel angolul. Hát a tényszerűséget kívánják kiiktatni. Remélem, hogy gyakor, illetve hát azt, úgy, azt hiszem, hogy gyakorlatilag megtagadják a valóságot többek között olyan személyeknek a kijelentéseit, akik szintén a néppártnak a tagjai, a Beruzóra gondolok és Lenin asszonynak. A hét déreivel kapcsolatosan is kiktatást javasolnak az új mechanizmussal kapcsolatosan, az alapvető jogok védelmet tekintetében. Ezen kívül a négyes és ötös cikket is kívánják kihúzni, a hatossat is, amely a párbeszédet jelenti a tagállamokkal, a hetes, tehát amely a ö, ö, párbeszédet jelenti az alapszerződés kapcsán, a 8-asat, a 9-est is, és a közrendel kapcsolatosan a 10-est is, a titkos USA, illetve CIA börtönökkel kapcsolatosan, a 13-ast az LMBT személyekkel kapcsolatosan, a 16-ost, a 17-est a romákkal kapcsolatosan, a 18-as gyengíteni kívánják, a 21-es pedig a transzparenciával kapcsolatosan, aztán a 22-es, 23-as az igazságügyel kapcsolatosan, tehát gyakorlatilag itten egy szakos mennyiség szerepel a scoreboarddal kapcsolatosan is a kiutatás, tehát itt filozófiai is kérdések merülnek fel, az emberi jogok kérdései. Hogyan lehet ezen kérdésekben kompromisszukra jutni, amikor ennyire szöges ellentétek vannak itt jelen? Végig gondolva a ezeket a kérdéseket, úgy gondolom, hogy ezen kérdésekben nem tudunk megállapodni, legalábbis a magam részéről nem vagyok kész arra, nem vagyok kész arra, hogy meghátralják. Természetesen a parlament próbálkozni kívánja, a, ö, meg, próbálja megoldani ezt a helyzet, akkor a próbálja meg, én nem ellenzem ezt, a, az ajtókat az irodámban mindig nyitva tartom, de nehéz lesz kompromisszummal tartani a többi kollega által néppárt részéről felberült módosítók nem okoznak gondot, Makovej úr, illetve más járóka módosítóval kapcsolatosan nem nincsenek gondoim, de így ja, ennyit tudok elmondani az egészéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you. I have two members on my... Ketten kértek szót. Járóka asszony és Danoka asszony. Járóka asszony. Very much, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni a munkájához. Nagyon nehéz helyzetben van, és értem, hogy nagyon sok kérdés parlament által is taglalt kérdés az alapjogokkal kapcsolatban. Az ezzel kapcsolatos input mérete megnőtt, és ön kimutatta azt, hogy aggasztó tendenciák vannak. Ezért, ami a hetedik bekezdést illeti, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a munkánk és az intézményes párbeszéd sokkal hatékonyabb legyen a polgárok miatt. Ugyanakkor figyelemmel követtem az elmúlt hónapokban a parlament és más bizottsági anyagot, tanulmányok alapján, amelyet ügynökségek rendeltek, és más ügynökségek végeztek el. El kell, hogy mondjam, hogy a választások előtt az emberi jogok túlszául esnek egyes politikai pártoknak, független kutatóintézeteknek, vagy tudósoknak és sok más személynek. Ezért fontos, hogy az önjelentése bemutassa, hogy mentes és sokkal kevésbé politikai aspektusa is van ezen kérdéseknek, amelyről most beszélünk. Ezért úgy gondolom, hogy a parlament idén végzett munkája ezen kérdésben rendkívül fontos most a választások előtt. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ne hagyjuk magukra a választóinkat az alapjogok tekintetében most a gazdasági válság idején. Ezért nagyon örülök annak, hogy ön egy egész bekezdés szán azokra, akik teljes szegénységben élnek Európában, és akikre naponta akiket naponta fenyeget a kirekesztés, nem csak a romákról van szó, de a romákhoz hasonló helyzetben élőkről beszélünk. Talán a jelentés hatája nem teszi lehetővé számunkra, hogy nagyon sok gazdasági érvelést felhozunk a szövegben, de örülök annak, hogy kimondja, hogy sokkal több erőteljes fellépése van szükség a tagállamok és a bizottság részéről. Így egyfajta kiskaput hagyunk nyitva a jelentésnek köszönhetően azért, hogy biztosítsuk, vagy hangsúlyozzuk azt a tényt, hogy a most elköltött összegek és ami felé az EU finanszírozást küldjük, tehát a mélyszegénység által érintett területek felé küldött európai finanszírozás rendkívül fontos, és nagyon fontos az, hogy ezen alapokat a lehető legpontosabban és legcélratörőbben használják fel, különösen azok tekintetében, akik ezen EU fejlesztési programok haszonélvezői az EU-n belül. Nagyon fontos ezt a jelenséget összekötni azzal a tényjel, hogy a rasszizmus, az antiszemitizmus, a homofóbia, az idegengyűlölet és a bevándorlás ellenes érzelem olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell most, hiszen sok tekintetből történelmi pillanatot élünk. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy nyomást gyakoroljunk a bizottságra és a tanácsra is, hogy biztosítsuk, hogy a szolidaritás és az alapjogok megfelelő szinten bekerülnek a politikai vitákba a következő hónapokban. Mindenképpen támogatom, hogy be kell tiltani a szegregációt, a roma cigány gyerekek szegregációját az iskolákban, és biztosítani szeretnénk, hogy a bizottság is megérti, hogy mennyire fontos a rasszizmusról szóló irányelv hiszen az elmúlt kilenc évben, ami a tanulmányokat illeti, ezt tanulmányoztuk, és a valóság is azt mutatja, hogy nem csak Kelet-Európában, hanem más országokban is az iskolai szegregációja a roma gyerekeknek nem javult semmilyen szempontból. Éppen ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy ön egyértelműen kimondja, hogy mit várunk a bizottságtól. Köszönöm. Elnök, köszönöm, járókasszony. Úgy tudom, hogy Kikapurnak távoznia kell hamarosan. Megadom neki a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, hogy olyasmit kell mondanom, ami különösebben nem pozitív, de aki tudja a többi frakció hozzáállását, az ismeri a miénket is, és fontos, hogy megismerkedjenek az álláspontokkal. Nagyon örülök, hogy angolul készült ez a szöveg, így legalább alaposan meg tudtam vizsgálni. Mégis sajnálom, hogy negatívan vélekedem róla. Nagyon, nagyon hely, nehéz helyzetben vagyok, ezt sokszor elmondtam, amikor az Európai Parlament eh, zsűriként kell, hogy fellépjen, vagy bíráskodnia kell azzal kapcsolatosan, hogy mely tagállamok szekték meg az alapvető jogokat, és melyek nem. A frakciónk nem nyújtott be módosítókat, nem azért, mert tökéletesnek tartjuk a jelentést, eh, sajnos pont ennek az ellenkezője igaz, mert, hanem azért, mert elutasítjuk eh, a jelentést egészében, de mivel ez saját kezdeményezésű jelentés, ez nem volt lehetséges. És van ami, ami nagyon zavar, az 1-es és a 9-es módosító egy új kopenhágai mechanizmusra vonatkozólag, ezzel egyszerűen nem értek egyet. 139 eh, a befagyasztási eljárásnak a kialakítása, amikor a jogszabályalkotást felfüggeszteni az Európai Unió, hogyha ez megszegi az alapvető jogokat, de a jelentés itt nem veszi figyelembe a szubszidiaritás követelményét, Kérdés, hogy egyáltalán jogilag megalapozott-e ez kettő-három-három az Európai Parlamentnek nincsen joga beavatkozni a tagállamok döntéseibe, már ami a katonai szolgálatot illeti, illetve azt, hogy milyen szankciókat alakítanak ki az kötelező szolgálatot elkerülőkre. És a jelentés egyfajta lerakó lett, vagy mint egy karácsonyfa, tartalmazza az összes kérdést, amit az rajta dolgozók szerettek volna felvetni. Például Ciprus és Törökország esete, a ö, szexuális és reproduktív egészség kérdését, és úgy gondolom, hogy nem megfelelő és nem értelmes, hogy így használják ki a saját kezdeményezésű jelentés eszközét. Nagyon jó, hogy ilyen vitákat eh, nyitunk az alapvető jogokról, fontos vitát folytatni, de ahogyan az, hogy most eh, felhasználták ezt a témát, és eltérítették tulajdonképpen, vagy visszaéltek ezzel a kitétellel, hogy alapvető jogok, sajnálom, hogy ezzel kell zárnom a ma délutánt, és eh, Michel úrtól is elnézést kell kérnem, hiszen ő mestere az előadás, az a a jelentések készítésének, de sajnos az ECR egyáltalán nem tudja támogatni ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Danuka asszony. Én is remélem, hogy a mi véleményünket is meghallgatja Kirchhoff úr. Tiszteletben tartjuk az ő véleményalkotási jogát, de ha következetesek szeretnénk lenni, akkor el kell utasítanunk minden olyan jelentést, amely ajánlásokat fogalmaz meg az EU-n kívüli országokkal kapcsolatosan. Mi is alkotunk ilyen véleményeket, a külügyi bizottság is, szavazunk róluk Strasbourgban, különösen csütörtök délutánonként az emberi jogi területen, hogyha tanítani szeretnénk másokat, hogy hogyan kell viselkedni, akkor magunknak tökéletesnek kell lennünk. Ami a szubszidiaritást illeti, ön beszélt erről, olyan helyzetbe kerültünk ezen alv, elv alkalmazásával, hogy nem mutatkozik erre vonatkozó akarat. A frankciónk már sokszor kérte, a parlament elnökét, hogy az Európai Unión belül az emberi jogok érvényesüléséről országonkénti jelentés készüljön. Nagyon örülök, hogy végül ez a megközelítés elnyerte a többi politikai frakció támogatását is. Úgy hallom, az ECR kivételével kell ezt a megállapítást megtennem. Benyújtottunk néhány módosító indítványt, beszélek most az árnyék előadó nevében, Úrikei Lunacek nevében, aki sajnos nem tudott eljönni ma. Úrike és Rui Tavares, illetve jó magam, benyújtottunk néhány módosítót Michel úr jelentéséhez. Nagyra értékeljük a szöveget, ezt a tervezetet, és nagyon hálásak vagyunk Michel úrnak, hogy benyújtotta ezt e, a javaslatot. Nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy kompromisszumokat e, egyelőre ma nem tudunk megvitatni. Minden esetre reménykedünk, hogy sikeresen folytatni tudjuk ezt a munkát, én csak arról szeretnék beszélni, hogy milyen jellegű módosító indítványokat nyújtottunk be. A harmadik cikkel kapcsolatosan úgy vélekedünk, hogy ahhoz, hogy teljesen ki tudjuk használni a szerződések adta lehetőségeket, együtt kell működni az Európa Tanácssal, illetve az Európai Egyezményhez kell csatlakozni, stb. stb. stb de szeretnénk ezt kiegészíteni azzal az elképzeléssel, hogy összehasonlító és szintetikus ország specifikus táblázatokat állítsanak össze. Ez a mi módosító indítványunk, hogy a harmadik bekezdésben egy új pont legyen ez. Rui Tavares eh, módosítója ez többek között illetve hogy az alapvető jogokra vonatkozó politikára nézve specifikus, ország-specifikus ajánlásokat adjanak ki. A bizottságnak is van erre vonatkozólag javaslata, és hogy a következő tanácsi csúcs találkozón ez napirendre kerüljön. Ez az egyik módosítónk, most megpróbáltam felolvasni. És van a harmadik bekezdéshez még egy kiegészítési javaslatunk, hogy... És ezt most felolvastam. OECD. And we explain how... És el is magyarázzuk a módosító indítványban, hogy ezt miért szeretnénk. Ami pedig azokat az agályokat illeti, amelyek a negyedik bekezdéssel kapcsolatosan fogalmazottak meg, itt egy új mechanizmusról van szó, ezt az előző bekezdésben tartalmazza a szöveg. To, in the Article 2 of the Treaty and in the Charter of Fundamental Rights. Um, és most ennek is felolvastam a szövegét idézetként. Szeretném ezt kiegészíteni néhány további elképzeléssel, a tekintetben, hogy az új mechanizmus hogyan is működhetne.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 és szeretném ezt kiegészíteni egy mondattal a következőképpen az F pontban. Uh, uh, Precising this freezing procedure uh, A befogyasztási eljárást kiegészítve. Technical level, at technical level with the services of the member state concerned, but not conclude any negotiations in policy field other that Article 2 of the treaties related uh, ones until full compliance with Article 2 has been ensured. Ennyit az idézetből a módosító indítványainkból, illetve további módosító indítványokat nyújtottunk be az utókövetéssel kapcsolatosan, már ami a megfelelő hatékony jogérvényesítést illeti. Egy 6E bekezdést szeretnénk javasolni, illetve egy új bekezdést, a 15E bekezdést, ami arról szól, hogy a fiatalok ellen eljárás indul, illetve börtönbe kerülnek a lelkiismereti alapú katonai szolgált megtagadás miatt. Sajnos még mindig jelen van ez a probléma, ezt meg kell említeni a szövegben. Aztán van egy másik régi probléma, az a hontalanságnak, a tömeges hontalanságnak a problémája. Lettországban, Észtországban merül fel ez a probléma. Úgyhogy javaslatként említjük ezt meg, mint korábbi jelentésekben a következőképpen. I think in member states should have the right to vote in local and European elections. And, uh... Azután javaslatot teszünk arra is, hogy egy új 22A bekezdés jöjjön létre, és egy 24A bekezdés, ami szintén új. Ez az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jogát szögezi le. Nagyon reméljük, mint már említettem, hogy tovább együtt tudunk működni annak érdekében, hogy ezeket a javaslatokat végre tudjuk hajtani, illetve a kompromisszumos módosítókba be lehessen ezeket építeni, és még egyszer Michel úrnak nagyon sok sikert kívánok a további munkához, Gönc asszony. Thank, you very much. I'm really sorry that... Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy Kölkhópornak el kellett mennie. Mielőtt elmondtam volna a véleményemet, nem meglepő, eléggé eltérő a mi véleményünk ezen jelentéssel kapcsolatban, de biztos vagyok abban, hogy folytatjuk majd a megbeszélést a kompromisszumos módosítók alapján. Ezen saját kezdeményezésű jelentés területén. Már többször megbeszéltük azt, hogy az EU és az EU intézményei elég jól működnek, amikor a gazdasági szabályok, pénzügyi szabályok betartatását illeti, és sokkal gyengébbek vagyunk az alapjogok védelmében. Nagyra értékelem ebben a jelentésben, hogy Louis Michel megpróbálja továbbvinni azon kezdeményezéseket, amelyeket a Tavares jelentéssel kezdtük, aztán a négy külügyminiszter is hozzájárult ehhez, és a bizottság is megígérte, hogy valamilyen közleményt fog ezen témában kiadni. És éppen ezért beszél a jelentésében arról, hogy szükséges módszerek és megoldások kialakítása az alapvető értékeink, emberi jog, demokrácia, alapjogok területén és védelmében, hiszen ez itt a tét. És azt látjuk, hogy a válság ezen alapvető értékeket aláássa, egyre több a szélsőséges párt, amelyek megkérdőjelezik ezen értékeket, és egyre több fő politikai pártot is látjuk, hogy közelednek ezen tendenciához. Éppen ezért sürgősen fel kell lépni, és ez az egyik legfontosabb része a jelentésnek, ahol Louis Michel megpróbálja felsorolni a lehetőségeinket, a, az alapszerződések keretein belül, hogy mit tehetünk most, és hogy milyen alapszerződésbeli módosítása lenne szükség a jövőben, mit kell előkészítenünk ami persze még nem adott tény egyelőre. Tehát nagyon sok aspektus ellenére, vagy azon túlmenően azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb része a jelentésnek, és tényleg azt remélem, hogy e, elég többséget fog kapni a jelentés. Nagyon sok módosítással egyetértek a romák, a kisebbségek helyzetére vonatkozó, egyre nő a megkülönböztetés, az idegengyűlölet, stb. Én magam is nagyon sok módosítót benyújtottam ezen kérdésekkel kapcsolatban. De ezen jellegű módosítókon túlmenően meg kell tartanunk a fő üzenetét ennek a jelentésnek, remélvén, hogy megfelelő támogatottságot kap. Elnök, köszönöm, Regi asszony. Excusez-moi. Euh, excusez également mon... Elnézést kérek a késésemért, miért nem hallhattam a felvezetőjét a jelentést tevőnknek köszönetet mondanék neki azért, ahogy előkészítette ezt a jelentés készítését, maximálisan bevonva az árnyék jelentés tevőket a folyamatba, és ezáltal megismertük a jelentéstevőnknek a logikáját már a kezdetettől kezdve. De ugyanakkor úgy vélem, hogy egészen más filozófia mentén közelítjük meg a kérdéseket és azt hiszem, hogy felkorbácsolódnak itt most tulajdonképpen ezek a különbségek. A Lisszaboni szerződésnek a logikája mi is volt? Zárójelben megjegyzem, elleneztem azt annak idején ö, messze menően, de most megpróbáljuk ennek ellenére most a lehető legjobb hasznát húzni a Lisszaboni szerződésnek. Tehát a nagy innováció a Lisszaboni szerződésben az volt, hogy beépítette az alapvető jogoknak a kartáját a szövegbe. Most pedig az van napirenden, hogy hogyan lehet a lehető legjobban előre lépni ezeken a területeken. Erre törekszik a szakbizottságunk, már a jogalkotási ciklusunk kezdete óta többek között hála annak a jelentésnek, amely készült, és amely az ön jelentése volt, tisztelt Gálaszony. Szóval vagy mindent megteszünk azért, hogy megakadályozzuk az előrelépéseket, vagy pedig a másik logika érvényesül. A két logika teljesen világosan megjelenik itt a szakbizottságunkban, és többek között azon módosító kapcsán, amelyeket bizonyos politikai frakciók fogalmaztak meg. Én az alapvető jogoknak az előmozdításának vagyok a híve, mégpedig univerzális alapokon, az emberi jogok egyetemes nyilatkozata alapján, illetve az emberi jogok európai egyezménye alapján. És hát ne feledkezzünk meg arra, hogy a tagállamok ehhez nagy számban csatlakoztak, és nem is kis nagy számban. Szóval ennek alapján gyakorlatilag most olyan jutottunk, hogy jól lehet csatlakoztak a tagállamok az egyezményhez, mégse értenek ezzel vagy ezekkel együtt. Na most, hogy vannak olyan témák, amelyek sürgősen kezelendők. Ez a logika nyilvánul itt meg, és ezzel kapcsolatosan terjesztettem be a saját módosítóimat többek között azzal a az elszántsággal, hogy a xenofóbia, az idegen ellenesség ellen lépünk fel, a rasszizmus ellen, és valamennyi diszkriminatív fellépést is célba vegyük, mint hogy ezek most felütötték fejüket. Továbbá kiemeltem azt is, hogy mennyire lényeges az, hogy az emberi jogok európai egyezményéhez is csatlakozzon az Európai Unió. Mert akkor amikor hallunk bizonyos diskurzusokat, amelyek arról szóltak, hogy ez két nap alatt, két hét alatt, két hónap alatt megtörténik, már pedig nem történt ez, meg még mindig hol ponton van a csatlakozás az uniónak az emberi jogok, emberi jogok egyezményehez, és hát gondot okoz a ratifikáció az unió számára e tekintetben. Ez azt mutatja, hogy ideológiai megközelítésekben vannak itten különbségek és harcok, és úgy gondolom, hogy ez vezet el a filozófia különbség kérdéshez és ahogy látom a folyamatot, most nem növekszik az uniónak a szerepköre globalizált világunkban, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy csütörtök délutánonként nagyon kényelmetlen helyzetbe kerülünk, akkor, amikor az emberi jogokat védelmezzük az unión kívül, miközben tudjuk azt, hogy az unió területén ugyanezek a jogok nem kerülnek betartásra, még akkor is így van ez, hogyha más mértékben sérülnek ezek a jogok, mint máshogy. Köszönöm szépen, elnök asszony! Több hozzászólást hallottunk, és ezen hozzászólások közül sokan megfogalmaztak olyan észrevételeket, amelyeket magam is megfogalmaztam volna a kritikákkal kapcsolatosan. Filozófiai problémával kapcsolatosan mit tudok mondani? Az, hogy nem tekinthetjük úgy, hogy az alapvető jogok, amelyek bekerültek az alapszerződésbe, és amelyekhez csatlakoztak a tagállamok. Szóval nem mondhatjuk azt, hogy ez egy elmozdíthatatlan ö, referencia, ö, és ugye ez kell, hogy a referencia legyen más különben az emberi jogok között, vagy tekintetében, másrészt pedig egy sora, sorember, többek között tanuk ahhoz, hogy visszavonulott folyt akkor, amikor a szubszidiaritás elvére hív. Igen, bocsánat, Körkapúr. A szubszidiaritás egyfajta védő ernyő amely lehetővé teszi azt, hogy gyakorlatilag lépjenek egyesek abból a szerződésből, amelyhez ugyanakkor csatlakoztak. Szóval, hogyha a dolgok így működnek, akkor ez már elfogadhatatlan. Természetesen véleményem szerint nem lehet a szubdilitást felhasználni arra, hogy védelmezzék a nemzeti kormányoknak a fellépését. Mindenek vannak azért kormánya, korlátja. Ugyanakkor mások jól megértették a filozófiáját a, a jelentésünknek. Ugye vannak a különböző vívmányaink, a különböző jelentései az Európai Parlamentnek az alapvető jogokkal kapcsolatosan, az Európai Bizottsági fellépések, és ezek mind-mind referenciaként kell, hogy érvényesüljenek, mert ha ezek nem hivatkozási alapok, akkor mire szolgálnának mindezek? Akkor mindezek ki kellene vonulnia az egyezményekből, mint ahogy erre utalt Verzsia asszony is. Tehát ugye ha egyszer egyik oldalon csatlakoztunk az alapvető jogok kártájához. A másik oldalon pedig azt mondjuk, hogy ez nem szolgálhat hivatkozási, hivatkozási alapként, annak semmiféle jogi ereje nincs, semmi kötelező ereje nincs, semmi intézményi ereje nincs, sorolhatnánk még itt az érveket, akkor, akkor oda jutunk, hogy, hogy, hogy hát egy olyan opportunista játékról van szó, amelyhez nem tudok csatlakozni, nem vagyok hajlandó kivonulni a felelősség alól, és úgy vélem, hogy nem vonulhat senki ki a felelősség alól. Az Európai Unió nem más, mint egy értékrendszer. Egy olyan értékrendszer, amelynek a mentén egy olyan mechanizmus tudunk kiépíteni, vagy tudnánk kiépíteni, amely arról szól, hogy betartják-e, vagy nem tartják be a szereplők ezen értékeket. Például ugye felszokott merülni a mi munknák, az intézmény jellege idézőjelben. Na most a parlament nem teheti azt meg, hogy eltiltja saját magát egy sor kérdés megvizsgálásától. Az már az abszurdum lenne, ha így járnánk el. És aztán van még valami, amit vagy félre értenek, vagy legalábbis engem mindenképpen sokíroz. Szóval azt hangzik el, hogy végül is, hát végezetül is, és hát ezen a kritikák mögött, vagy némely kritika mögött, tehát az ön jelentése mondják ö, egyesek, a politizálja, látíthatja politikával a jelentés, ö, ö, bár a hát jelentés átítatja politikával ezeket a dolgokat. Hát pont az elkenkezőről van szó. A szubszidiaritás szerintem az, ami ő politizálja a dolgokat, mégpedig nem akarok senkit kérdezni, de vulgárisan politizálja, átpolitizálja a vitát. Na most azt mondom, hogy vagy betartjuk az emberi jogoknak a kartáját, hát mindenki pontosan tudja, hogy mit jelent az, hogy tiszteletben tartani az emberi jogok kartáját, az alapvető jogoknak a kártáját. Hát az, hogy tiszteletben tartjuk vagy nem, ez egy egyértelmű kérdés felvetés, és a válasz is ugyanígy egyértelmű. És ahogy Verzsi asszony is mondotta, valóban egyre több ilyen fajta kérdés fog majd felmerülni az európai országokban, és éppen ezért mind a nemzetközi szinten, mind Afrika szinten, mind az AKC országok tekintetében ugye elveszítjük így a hivatkozási alapunkat, mert ugye mi egyszerűen megdorgáljuk, megdorgáljuk a partnereinket, miközben az Európai Unió tagállami képesek saját maguk, a saját ajtajuk előtt ö, takarítani, tisztán tartani a dolgokat. Úgyhogy én ezt akartam ezzel elmondani intézmény mennyi szempontból. Persze, jó, hát törekedni fogok a kompromisszumokra, de eleve megmondom, hogy a lelkemet nem vagyok hajlandó eladni. Hogyha nem akarnak észszerű és elfogadható kompromisszumra jutni egyesek, akkor én radikálisabb leszek a fellépésemben, ettől sokkal jobban fogom magam érezni, morális szempontból, etikai szempontból, de úgy szeretném a nagyra tartott járóka asszonynak jelezni, és nagyra tartom a hozzászólását, mert valóban egy nagyon fontos aspektusát jelezte a problematikának. A gazdasági dimenzió, a szegénységnek a kérdése. Igaza van önnek asszonyom, teljesen közvetlen összefüggésben van mindezen kérdésekkel. Ezt senki nem tagadhatja. Az álláspontom az, hogy kompromisszumokra fogok törekedni mindenképpen, de nem olyanokat, amelyeket nem tudok vállalni, én nem vagyok ilyen irányba hajlandó tovább menni, nem vagyok hajlandó, hajlandó lejáratni magamat, mert akkor, amikor ugye nézem a dolgokat, szóval nem akarok vitát nyitni egy újabbat a következő témában, de látom, hogy egyes módosítók a az emberi jogoknak a leglényegével foglalkoznak. Tehát ami a, az alapvető jogoknak a kartájának a lényege. Ezzel kapcsolatosan születtek olyan módosítók, amelyekkel kapcsolatosan azt mondom, hogy akik ezeket beterjesztették, azok nyilvánvalóan nem akarnak kompromisszumra jutni, hanem egyszerűen arra törekednek, hogy opportunista játékot üzzenek, aminek semmi, de semmi köze nincs mind azzal, ami az európai alapvető jogok kartájában szerepel, és egyszerűen csak arról van szó, hogy valami politikai, szellemi, intellektuális, hát immorális játékra jussanak, aminek semmi értelme nincs. Tehát vagy arról van szó, hogy betartjuk a, a betűjét és a szavát azoknak az okmányoknak, amelyekhez csatlakoztak az államaink, vagy pedig egy olyan megközelítést teszünk a helyébe, amely katasztrofális, amely, amely egyszerűen megnevezhetetlen és elfogadhatatlan folyamat a számomra. Thank you. Köszönjük, Michel úr. Még mielőtt lezárnánk a délutáni ülésünket, be kell, hogy jelentsem, hogy a jelentésről szóló szavazás a LIBE szakbizottsági ülésén december 16-17-én lesz. A következő ülésünk egy vizsgálati ülés lesz december 2-án délután 3-tól fél hétig. Kivizsgáló ülés. Köszönöm szépen a jelenlétüket, mindenkinek szép estét kívánok!